Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Megnyitom szakbizottságunk ülését, és megállapítom, hogy a napi rendet módosítási indítványok hiányában a rendelkezésre álló formában elfogadottnak tekintjük. A második napirendi pontunk az észt a máltai nyelven kívül, minden nyelven rendelkezésre tolmácsolás. A máltai miatt szeretnék elnézést kérni önöktől, és horvát nyelven sincs tolmácsolás. Delegációs utakról vannak beszámolóink a Hyderabadi delegációtól többek között és és az Dohai fordulóval kapcsolatos 18. találkozóra is küldtünk szakbizottságként, környezetem szakbizottságként egy delegációt, akik a beszámolókat elkészítették, és a környezetem szakbizottság honlapján írásos formában ezek a beszámolók megtekinthetők. Továbbá szeretném önöknek a tudatára adni, hogy 9 óra és 10 óra 30 között jövő csütörtökön rendkívül ülést fogunk tartani. Borcs egészségügyekért felelős biztossal, a lóhús ügyében és az élelmiszerellátási láncban jelentkező problémák ügyében, úgyhogy következő csütörtökön 9 órától 10 óra 30-ig rendkívül ülést fogunk tartani. És akkor ezzel át is térünk a harmadik érdemi napirendi pontunkra, a legfontosabb napirendi pontunkra. Nevezetesen a Dohány termékekről tartandó közmeghallgatásunkra. Nagyon örülök, hogy így nagy számban érkeztek kompetens előadók, és az ír soros tanácsi elnökség az ír egészségügyi miniszter által képviselve jelen van, valamint körünkben van Tonio Bors egészségügyekért felelős, közegészségügyért felelős, biztos is, és ez is mutatja, hogy mekkora fontosságot tulajdonít mindenki ennek eh, a témának, ami egyik egyébként a legfontosabb témáinknak, és már az előkészületek során is nagyon sok izgalomra adott okot. Mi parlamentként azon voltunk, hogy ez a javaslat a lehető leggyorsabban elkészüljön és lehetséges legyen még ebben a jogalkotási periódusban ezt a dossziét lezárnunk. Linda McEwan árnyék előadó is jelen van ma, aki fogja majd ennek a dossziének az útját egyengetni itt a parlamentben Elsőként meg is adnám a szót az ír egészségügyi miniszternek, annak érdekében ne veszítsük időt, és utána rögtön a vitával folytathassuk. Szeretnék mindenkit kérni, és tényleg mindenkit, hogy tartsuk a hozzászólási időkeretet, annak érdekében, hogy a kollégák, a szakbizottságbeli kollégáknak lehetőségük legyen kérdéseket is feltenni, és azokra érdemi választ is kaphassanak. A miniszternek ezért 10 percet adunk, hogy megtartsa bevezető beszédét. Parancsoljon! It's your turn. Cá hirlach matches good don eh, cura eh, chun eh, caint inniu ar an cuine show. I'd like to thank the chair Matthew Groot for the Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a elnök úrnak, aki lehetőséget biztosít ennek a meghallgatás, megszervezésé, meghallgatás megszervezésére. Az ír elnökség nevében szeretnék hozzászólni. Nagyon fontos meggondolni azt, hogy micsoda egészségi károsodást okozhat a, a, a dohányzás, és micsoda gazdasági micsoda gazdasági um, terhet jelent ez. Évente 700 ezer európai hal meg az dohányzás következtében, és ez nagyobb kiadásokat okoz, és nagyobb problémákat okoz, mint a túlsúly például, vagy az alkohol. Évente rengeteg pénz megy erre, 8,7 millió euró például az olyan problémákra, mint a korai nyugdíj a dohányzás okozta egészségkárosodás miatt. Tehát ezek hatalmas nagy károk, amelyeket okoz a gazdaságnak és az egészségügynek a dohány. Tudjuk, hogy a dohányzók, a komoly dohányzóknak több mint a fele a dohányzás következtében, következményeiben fog meghalni. Ez 100 millió halálesetet okozott a 20. században a dohányzás. Nem engedhetjük meg, hogy ez így folytatódjon. A 21. században folytatódik ugyanis ez a trend. Az Európai Unió lakosságának 28%-a dohányzik, az ír szám hasonló, 29 szám, 29 százalék, mint az európai szám. Ez, ez elfogadhatatlan. A nikotin ez addiktív, tehát függőséget okozó anyag, és a fiatalok, akik elkezdenek dohányozni, azok hamar hozzászoknak. A a dohányzók 70%-a 14 és 14 éves kora között kezd el dohányozni, tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy mm, hogy ezen ellen tegyünk valamit, az ír fiatalok, a dohányzók 79%-a 18 éves kora előtt kezdett el dohányozni. Mit tehetünk annak érdekében, hogy az embereket elrettentsük a dohányzástól? Az ír egészségügyi miniszteri kinevezésem óta nagyon sokat foglalkoztam ezzel a problémával, és az kulcsfontosságú prioritásnak tekintem ezt az irányelvet az ír elnökség alatt. Egyetlen intézkedés sem tudja egyedül megszüntetni azt, hogy a fiatalok dohányozni kezdjenek, tehát több intézkedésre van szükség, hatékony jogszabályalkotásra, támogatásra a leszokni vágyóknak, megfelelő média és oktatási kampányra van szükség, tudatosság ébresztő kampányra van szükség. Ezek az intézkedéseknek mindnek a célja az, hogy érzékenyé tegyük az embereket ezen problémákra, és megakadályozzuk azt, hogy egyre többen dohányozni kezdjenek. Ez egy kulcsfontosságú célkitűzés, vagy eszköz, ez a, az irányelv, és ahogy Borg biztos úr is elmondta, a javaslat célja, hogy kevésbé vonzó legyen a dohányzás, és er, egyszerűen ne, ne kezdjenek el a fiatalok dohányozni. Például meg kell tiltani azokat a reklámokat, vagy azokat a fogásokat, vagy trükköket, amelyekkel egyes dohánytermékeket vonzóbbá tesznek. Itt beszélnünk kell egy más faktorokról is, például a biztonsági faktorok, tényezőkről, illetve a dohánytermékekkel való, dohánytermékek csempészetéről, az ezzel való illegális kereskedelemről és egyéb kérdésekről. Remélhetőleg minél hamarabb megkezdhetem ezt a munkát. Ez Szeretnék kitérni arra, hogy milyen, miket értünk, milyen lépéseket tettünk már, és mit értünk el a dohány dohánymentes társadalom képítésében. Tehát egy átfogó, átfogó dohány ellenes törvény csomagot fogadtunk el, ez az egyik leghaladóbb Európában. A 2004-es dohányfüstmentes intézkedést említeném, aztán a 2009-es törvényt említeném, amely a amely a kiskereskedelmi nyilvántartás bevezetését, illetve bizonyos környezetben a reklámok tilalmát tartalmazta, aztán a dohányzás megtiltása éttermekben, illetve vendéglátóipari területeken, aztán az, az ár is, a dohánytermékek ára is hatással van arra, hogy ki, mennyien kezdenek el dohányozni. Azt gondolom, a 20 éves nő fiatalabbaknak való dohánytermékek eladásának tilalma, illetve a reklámozás szabályozása hat, nagyon pozitív hatással van, és a legutóbbi felmérésben azt, mondta, az, azt, azt derült ki, hogy a 10 és 17 év közötti dohányzók aránya 18%-ról 12%-ra csökkent, ez nagyon jó, de ez még mindig magas. A megfelelő dohány ellenőrzési intézkedések bevezetése Írországban nagyon fontos. Nagyon fontos az is, hogy a dohány politikánk az Európai Unió kontextusán belül kerüljön elfogadásra. Aztán a, meg kívánjuk tiltani a dohányzást az autókban, gyermekek jelenlétében, aztán megtiltani kívánjuk a játszótereken, a sportpályák környékén és egyéb köz, szabadtéri, de köztereken. Meg fogjuk vizsgálni, hogy az egyes tagállamok hogy milyen előrelépést értek el a dohányfüstmentes társadalom elérésében, Jövő hónapban Dublinban lesz egy rendezvény, amelynek keretében ezt megtesszük. Remélem, hogy nagyon sokan eh, ellátogatnak erre a rendezvényre. Várom az önök véleményét, és, kíván, eh, és várom a kérdéseiket. Köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Eh, és beszéltem Borg biztos úrral, és egyeztettünk arról, hogy az ő szándéka is az, hogy minél hamarabb fogadjuk el ezt az irányelvet. Nagyon fontos ez, ugyanis évente 700 ezer állampolgár hal meg a dohányzás következtében. A legislatív és ö, szakpolitikai ö, környezetet úgy kell kialakítani, hogy ez lehetővé tegye megfelelő eszközök elfogadását, és a ö, dohány hoz kapcsolódó betegségek elleni harcban ez elengedhetetlen. Kedves parlamenti képviselők, az állampolgárok védelméről van szó, a gyermekek védelméről van szó, és ezért kell komolyan venni ezt a témát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszter úr! Áttérünk a közegészségügyekért felelős biztosra. Bors úr szintén 10 percben adhatja elő mondandóját. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy itt lehetek, és megbeszélhetjük együtt a dohánytermékek irányelv kérdését. 2009 óta ez már a negyedik alkalom, hogy a bizottságtól azt kérik, hogy az Európai Uniós jogszabályokat szigorítsuk az állampolgárok érdekében. Itt nem csak annyiról van szó, hogy jogszabályokat alkotunk, hanem igazából azt szeretnénk elérni, hogy az Európai Unióban kevesebben dohányozzanak, mert ezzel tudunk megőrizni ember életeket. Több százezer ember ö, hal meg túl korán csak az Európai Unióban évente a dohányzás miatt. Ez természetesen hatalmas költségeket is jelent, de a fő cél az mégis az, hogy védjük meg az emberek életét, és jobb életkörülményeket, egészségesebb életet biztosítsunk az embereknek. Ezt meg is tettem éppen ezért. A múlt év novemberében a meghallgatáson azt mondtam, hogy január elejére, végére Bározó úrral együtt, és még többi biztosokkal együtt december 19-én, tehát 6 héttel a megígért időpont előtt már sikerült előállnunk ezzel. Ez egy 11 éves irányelv volt, úgyhogy valóban szükség volt arra, hogy ezt napra készítegyük a mostani tudományos eredmények fényében. Itt van a kezemben egy ilyen kis termék, ami igazából nem is néz ki dohányterméknek, inkább egy ajakrúzsnak néz ki, mm, vagy, vagy megváltozott más szempontból is a piac, hogy például a dohánytermékek sokszor édesízűek vagy vanília aromájúak lehetnek, tehát rengeteg új termék jelent meg ezen a piacon. Minden esetre ezeket a termékeket pont azért készítették, hogy minél fiatalabbakat vonjanak be a dohányzás bűv körébe. Ugye azt hallhattuk, hogy a legtöbb ember 25 éves kora előtt, vagy még azelőtt kezd el dohányozni, vagy még korábban. Úgyhogy tennünk kell valamit, és ez az irányelv, ez pontosan erre szolgál. Ugyanakkor a tagállamok ratifikálták a WHO dohányzással kapcsolatos keret megállapodását. Ez pedig azt is jelenti, hogy nemzetközi jogi kötelezettségünk az, hogy megfeleljünk ezeknek a jogszabályoknak, tehát az Európai Uniós szabályokat a nemzetközi szerződéseinknek megfelelően kell átalakítanunk. Ez a mostani javaslat leginkább a fiatalokra összpontosít, és úgy gondolom, hogy a jogszabályalkotóknak a felelőssége az, hogy a fiatalokat, a gyermekeket megőrizzék, megakadályozzák, hogy ők is elkezdjenek dohányozni. Amennyiben sikerül két százalékkal csökkenteni a dohányzók számát, ezt csak úgy lehet megtenni, hogy egyrészt eltérítsük a fiatalokat, attól, hogy elkezdjenek dohányozni, és másrésztről pedig a már dohányzókat segítsük abban, hogy leszokjanak a dohányzásról. A fiatalok úgy gondolják, hogy ez nagyon cool, nagyon menő, és hogy majd bármikor le fognak tudni szokni. És hát bizony, utána tudjuk, hogy azért ez nem olyan nagyon könnyű. Itt az asztalnál is tudom, hogy többen ülünk olyanok, akik voltunk dohányosak. Mert ugye a dohánytermék bizony függőséget okoz, és igen nehéz leszokni róla. Aztán később ez ö, szívbetegséget, ö, rákot okoz, és sajnos ez az igazság. Ez az igazság mint azok számára, akik ö, évente meghalnak, ö, sokkal fiatalabb, tehát fiatalabban halnak meg, ö, 700 ezer emberről van szó, ez mondjuk Palermo vagy Frankfurt városának lakosságát jelenti. Ezért lenne fontos az, hogy olyan értelemben alkossunk jogszabályokat, hogy az azt tükrözze, amit a dohánytermékek okoznak az egészségre. Ugye itt van ez a kis rózsaszín doboz. Még az is lehet, hogy olyan, mint a pinyákoláda, olyan íze van, vagy illata van ennek a terméknek. Hát egyáltalán egy fiatal ember képes arra, hogy meggondolja meg azt, hogy ez tényleg nagyon káros a, ö, az egészségre? Ami bizony dohánytermék, azt nem szabadna másként eladni, vagy másnak feltüntetni. Tehát ez az egyik legfontosabb üzenetünk. A dohánytermékek megfelelő információkat tartalmazzanak, arról, hogy mit tartalmaznak. Elképzelhető, hogy egy sokkoló képet kell beletenni, de bizony erre szükség lehet, mert bizonyos tagállamokban ezt meg is tették, ha jól tudom, már 13 tagállamban egyébként ez így van. Ezt egyébként a tagállamok dönthetik el az irányelv érvénybe lépésével együtt, viszont ez kötelezővé fog válni. 75%-a a dohányipari termékeknek a felülete különböző felhívásokat kell, hogy tartalmazzon. Az is nagyon fontos, hogy ne legyenek reklámelemek, és túl szép vagy attraktív, vonzó Mm, csomagolás. Ugyanis az a célom, hogy amikor az emberek ránéznek a dohánytermékre, akkor nagyon világosan lássák azt, hogy ez az egészségüket fogja komolyan veszélyeztetni. Ezek után viszont döntsék el maguk, hogy ezt a terméket el akarják-e fogyasztani, -e, vagy sem. Nem akarjuk betiltani a dohányzást az Európai Unióba, de azért szeretnénk eltéríteni minél több embert a dohányzástól. 30%-a a felületnek, a csomagolóanyag felületének továbbra is fennmaradhat különböző márkajelek számára, vagy pedig bizonyos tagállamok, és egyébként ez az ő jogkörükbe fog esni, eldönthetik azt, hogy további felhívásokat kívánnak ezen a 30%-os fennmaradó felületen megjelentetni. Aztán az ízekkel kapcsolatban, például vanília aroma, mentol aroma, menta aroma, ezeket nem szabad megengedni. Nem szabad tehát olyan ízadalékokat megengedni, amelyek elrejtik a dohányipari termék eredeti jellegét. Pontosan azért, mert ezek azok a vonzó tulajdonságok, amelyek miatt a fiatalok könnyebben nyúlnak a cigarettához. A különböző um, adalékanyagok, mint például a cukor uh, alkalmazása azért, hogy könnyebben égjen, vagy uh, más íze legyen, szintén meg kell, hogy jelenjen. De bármilyen olyan hozzáadott termék, olyan adalékanyag, amely öm, um, továbbra is, öm, um, tehát tovább rontja az egészségügyi helyzetet, helyzetet, vagy káros, vagy öm, mérgező, ezeket nem szabad megengedni. Arra szeretném emlékeztetni a parlamenti képviselőket, hogy itt az Európai Unióban, Svédországban volt eh, egy kivétel. Olyan feltétellel engedték meg ezt a kivételt a svéd dohánygyártók számára, hogy nem az Európai Unióban fogják ezeket a termékeket árusítani. 2001-ben ezt egyébként a parlament is megerősítette, és aztán az Európai Bíróság még 2004-ben is jóvá hagyta. az adalékanyagok, amelyek vonzóbbá teszik a dohányipari termékeket, különböző érdekes neveket is viselhetnek, mint például radikálisan vörös, ami ugyan nem politikai színezetű név, de mégiscsak valahogy vonzóbbá teszi a adott terméket. Kanadában 19%-kal, Kaliforniában 12%-kal, az Egyesült Államokban 20%-kal csökkent, vagy 20%-ra csökkent a ö, dohányzók mértéke. És bizony a a snooze és más adaléktermékek tehát ebből a szempontból is érdekesek. Azt szeretnénk javasolni, hogy továbbra is erősítsük a feliratozási kötelezettséget és az illegális termékek ellenes kampányainkat javítsuk, akár a az iparágon belül, akár onnan kívül, akár azon kívül. Természetesen nem akarunk az emberek helyet dönteni, nem. Mi csak egyszerűen szeretnénk védeni azokat, akik erre rászorulnak, a fiatalokat, a gyermekeket, és mindez természetesen azon jogalappal teljes összhangban, amelyre már említést tettem. Ezért mm, várjuk azt, hogy minél hamarabb és gyorsan elfogadjuk ezt az igen fontos jogszabályt. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a koordinátorok, illetőleg az előadó kap szót, illetőleg az előadók. elsőként két percben korlátozva Linda kap szót, ugyanis ha ettől eltérünk, akkor nincs lehetőségünk arra, hogy más kollégai szót kapjon. Tudom, hogy ez igazságtalan, de sajnos máshogy nem tehetünk. Két perc, Linda McEwan, parancsolja. Um, köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr, eh, miniszter úr, biztos úr, köszönöm, hogy eljöttek. A fő célom az, hogy meghallgassam a hozzászólókat, illetve a kollégákat, úgyhogy nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni. Nagyon is üdvözlöm azt a tényt, hogy ezzel az irányelvel foglalkozunk. Minden koordinátor, minden frakcióból nagyon keményen dolgozott azon, hogy időben elkészüljön ez. Mind a miniszter úr, mind a biztos úr azt mondták, hogy rendkívül fontos irányelvről van szó. Nem hiszem, hogy még a legkeményebb dohányosok ról sem tudom elképzelni, hogy azt akarják, hogy a gyerekeik dohányozzanak. És ennek a, az irányelvnek a célja ezt megakadályozni, hogy minél kevesebb új dohányzó legyen. Én olyan intézkedéseket javaslok az irányelvben, amelyeket jónak tartok, és ezeket a közegészségügyi szempontból mérlegeltük. Nagyon sok kérdést meg kell majd vitatnunk, van néhány új dolog, az e-cigaretták például, a különböző trendek a különböző tagállamokban. Tudom, hogy beszélni fogunk a, a, a csomagolásról, a, az íz, az aromaanyagokról. Nagyon várom ezt a vitát, és minden képviselőt arra szeretnék emlékeztetni, hogy a dohány ellenőrzésről szóló keret ez létezik, és ennek a, az egyezménynek a keretén belül dolgoztam én is ki az irány, irány elvet, és úgy szerveztem meg az iparra való csatlak, kapcsolatokat, hogy ezek közmeghallgatáson hangzottak el ezek a vélemények. Nagyon fontos, hogy hogy átlátható módon közmeghallgatásokat szervezve tartsuk fenn a kapcsolatot az érdekelt felekkel, ezt a kollégáknak is mondom, ez, ezt írja elő az egyezmény is. Nagyon fontos szempont ez a közegészségügy védelmében. Florence, bitte. Köszönöm szépen, Karl-Heinz Rövidre fogom a szót. Biztos úr, engem az érdekelne, és tanácsi elnök úr, évek óta már az érdekel, hogy milyen vegyi anyagok eh, vannak belekeverve a dohányba. Állítólag 700 ilyen adalékanyag, vegyi anyag is van, ami ugye az aromát befolyásolja. A bizottság miért nem tiltotta be egyszerűen azokat a vegyi anyagokat, adalékanyagokat, amelyek toxikusak, tehát nagyon is mérgezőek. Köszönöm szépen. Frederik Ries a következő. Euh, Köszönöm szépen. Én is szeretnék a jelentéstevőhöz csatlakozni, Mekevánsz asszonyhoz. Köszönöm szépen, hogy olyan elkötelezett, és olyan jól lehet vele együtt dolgozni. Azt hiszem, hogy az összes jelentéstevő kollégával együtt fogunk tudni dolgozni ezen a témán. Köszönöm szépen, hogy a miniszter és a biztos eljöttek, és hogy olyan elkötelezettek ebben a témában. A korábbi biztosokkal is nagyon jó együttműködés alakult ki, és tetszik az, hogy az írek ennyire szívükön viselik ezt a témát. Ugye önök azért nagyon is előjártak, élen jártak ebben a kérdésben. Tudjuk, hogy például a köz területen való dohányzás kérdésében önök nagyon hamar jogszabályokat alkottak. Azért számomra elég érdekes az, hogy azt mondjuk, hogy nem engedünk meg olyan adalékanyagokat, amelyek tovább növelik a mondjuk toxicitását ezeknek a termékeknek. Na de hát itt már az alaptermék is önmagában súlyosan mérgező, tehát a különböző kockázatelemzések esetében ez már világosan kiderült. Tehát ez valahol azért egy kicsit furcsa megközelítés. De természetesen most ne azonnal a legtechnikaibb jellegű kérdésekbe menjünk bele, inkább általánosabb értelmű politikai megfontolásokat szeretnék hallani. Miniszter úr, bizonyos tagállamok, hogyha jól tudom, akkor a jelenlegi javaslat esetében bizonyos tagállamokban nagyon nagy ellenállás volt ezzel az anyaggal kapcsolatban. Igaz ez? Egyébként az Európai Parlament az csak egy oldala a mm, intézményi háromszögbenek, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit tud elmondani. És egyébként ezen kívül ugye itt nagyon sok mindenről szó esett. Tudjuk, hogy borzalmas adatok állnak a rendelkezésünkre, kampányokra van szükség a, amellett, hogy jogszabályokat alkotunk. És azt hiszem, hogy pont ez a különbség Kanada, Új-Zéland és így tovább, és mi közöttünk, hogy ott nagyobb hangsúlyt fektettek erre a területre. A zöldek árnyékelőd akár Schlüter kapszolt. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon jó ez a javaslat bár mi ezt kötelezővé tennénk az egyszerű csomagolást, vannak bizony, amit például a márka jelzés, szerintem a legjobb, hogyha ez nem is látható a csomagoláson, mert ez rengeteg halálesetet okoz, okoznak ezek a termékek, úgyhogy ez jobb lenne. Miért kellene bármilyen ízanyagot, aromaanyagot hozzáadni a dohányokhoz? Mindegyiket meg kellene tiltani. Aztán a snooze kérdése, aki nem svéd, az nem érti, hogy <laughs> miért olyan fontos ez, de hát ez az egyik feltétele a mi csatlakozásunknak meg kellene szüntetni mindenféle dohány mindenféle dohány terméknek az elterjedését, a nikotin minden formában borzasztó erős drog és függőséget okoz, az elcigarettákat is szabályozni kell, minden típusú nikotin terméket korlátozni, illetve szabályozni kell. Végül pedig, ami a csomagolást illeti, nagyon örülök, hogy meg akarják szüntetni a kis csomagokat, illetve a vékony cigarettákat, illetve az egyéb vonzóvá tevő termékeket. Úgyhogy, ha ezektől meg tudunk szabadulni, akkor néhány százezer embert esetében elkerülhetjük a, az, hogy elkezdjenek, elkezdik a dohányzást, és hogyha Ausztriának a példáját átvesszük, és egy ingyenes számot feltüntetünk a csomagoláson, amelyet lehet, amelyet fel lehet hívni, hogyha valaki le akar szokni, akkor ez jó lenne. De persze, nagyon ezt fel kell tüntetni, hogy a dohányzás károsítja az ön egészségét, de károsítja az egész környezetének az egészségét is. Rosbach asszony az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, Dánul beszélek. Köszönöm szépen. Mindenki eh, nem eh, mindenki rendkívül politikailag eh, korrekt volt, főleg Kás Lüter, én most leszek az ördög ügyvédje. 18 évesen lehet választani, lehet autót vezetni, de hogy ezt eldönteni ne lehesse, hogy valaki dohányzik vagy nem, hát azért ez mégiscsak furcsa. Nem tudom, hogy Írország megengedheti-e magának azt, hogy lemondjon ezekről a bevételekről, erről a jövedelemről, az, az adónak nagy részét ebből ö, szedik be nem kellene egyszerűen föladni ezt az egész harcot. Persze, egyrészt mindenkit óvni kell persze a dohányzástól és annak a következményeitől, de másrészt szükség van ezekre a bevételekre. Rendben, akkor most már befejezem az ördög ügyvédje szerepet, de persze egyetértek azzal, hogy valamit tenni kell a dohányzás ellen, és hogy fel kell tüntetni a dohány termékek csomagolásán, hogy az egyik legveszélyesebb termékről van szó, ez magától értetődik. Másik oldalon azonban úgy gondolom, hogy az emberek tájékoztatásáról van szó, nem pedig a tilalomról. Mert azért mégiscsak furcsa, hogy felnőtt embereket nem hagyunk maguk, nem hagyunk dönteni egyedül arról, hogy hogy snúzt vesznek, vagy elcigarettát, vagy, vagy mit akarnak szívni. Ez mindannyian tudjuk, hogy ez mennyire egészségtelen, de hát egy terméknek a megtiltása, akkor most mi lesz, mit fogunk meg, megtiltani legközelebb az alkoholt, vagy a fogamzáskátlót, vagy mit? Azt hiszem, hogy itt egy kicsit óvatosan kellene előrelépni. Köszönöm, Rossi kolléga következik már két percre. Köszönöm szépen. Hát először is, kedves biztos, és elnök úr, azt szeretném megkérdezni, hogy az rendben van-e, hogy a bizottság hivatalos dokumentumán csak annyit látunk, hogy tilos a dohányzás. Nem tudom, hogy ez elegendő-e, hiszen, hogyha jól tudom, akkor az összes többi véleményt is azért tükrözni kellene, hiszen itt jogok, szabadságjogok forognak kockán. Első dolog. Második gondolat. És sosem dohányoztam, most sem dohányzok. De ugyanakkor azt gondolom, hogy nem lehet betiltani. Tehát teljes mértékben egyetértek Rosbach képviselővel. Már csak azért is, mert én attól félek, hogy amikor túl sok szabályt akarunk bevezetni, és erre akarunk kényszeríteni több 10 millió európai állampolgárra bizonyos dolgokat, akkor lehet, hogy pont az ellenkező oldalt fogjuk erősíteni, az illegális dohányzást, illetve az illegális dohánytermékeket, vagy magyarán csempészeknek a malmára hajtjuk a vizet. Mert bizony 99%-a ezeknek a termékeknek Kínából érkezik, és ki az, aki majd ezeket meg fogja vizsgálni, Azért szeretném öntől megkérdezni, biztos úr, hiszen már most is a cigaretták kb. 16%-a illegális forrású, és Kínából érkezik. Ki az, aki ezeket a termékeket ellenőrzi? Ki az, aki ezeknek a termékeknek a biztonságát garantálni tudja? Tehát akkor, amikor információs kampányokat akarunk végezni, akkor azzal teljes mértékben egyetértek. Informálni kell az embereket, betiltani, szerintem nem jó gondolat, és egyáltalán nem is Európai Uniós feladat. Mert akkor ilyen, alak, ilyen alapon az alkohollal, a kábítószerekkel ugyanezt kellene tennünk, miközben más kollégák liberalizálni szeretnék ezeket a termékeket. Tehát nem lehet ö, állandóan változtatni a, a helyzetet. Köszönöm szépen. Anderson asszony kap árnyék előadóként a GUE nevében szót. Kettő percben. Uh, Go Um, without doubt, there's no other consumer product. Úgy tűnik, hogy nincs más olyan fogyasztói termék, amely legálisan a piacon lenne, amely akkor is halált okoz, hogyha rendeltetésszerűen használjuk. Nagyon örültem annak, amit a miniszter úr mondott, hogy kulcsfontosságú prioritása az ír elnöksége, elnökségnek a dohánytermékek szabályozása. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen kezdeményezéseket szeretne bevezetni az elnökség során, ennek elérése érdekében, ugyanis árnyék jelentéstevőként én ezt követni szeretném. És árnyék jelentéstevőként a jelentéstevőhöz szeretnék csatlakozni. Mindenkit köt a keret egyezmény, és ezt figyelembe kell venni. És azt szeretném, hogyha a, a dohánytermék irányelvet erősítenénk a közegészségügyi perspektívával és nagyon örülök azoknak a megjegyzéseknek, amelyek az egyszerű csomagolást kötelezővé tennék. Azt szeretném kérdezni a biztostól, mivel ezért ez mert aggaszt ez engem, hogy milyen ütemtervet lehet itt elfogadni. Én is, és a jelentéstevő, többi árnyékjelentéstevő is fontosnak tartja, hogy a az ülésszak vége előtt elfogadjuk ezt, azonban bizonyos akadályokat gördítenek itt az utunkba. Hogyan lehet ezt mégis elérni? Világos, se szeretném tenni azt, hogy árnyék jelentéstevőként nem kívánom, nem kívánom megengedni, hogy ezt olyan sokáig elhúzzák, E, és minél hamarabb szeretném ezt elfogadni. Elnök, felolvasom a hozzászólók listáját. Hozzász Kostet, Scotta, e, dann McGuinness, dann Brandi, Wilmot, Sanoni, Westlund, Florence hatten wir schon, e, Fjellner, Thun und Hohnstein, dann Klaas, Franco und Ayuso. Habe ich jemanden vergessen? Rebecca Harms. Rebecca Harms is őt még elfelejtettem. Ich bitten, dass jeder eine és azt szeretném kérni, hogy mindenki egy percben tegye fel a kérdését, különben nem fogunk végezni a listával, és nincsen akkor aztán idő sem a kérdések megválaszolására. Tehát elsőként Kumucákos úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm biztos úr, illetőleg miniszter úr, az informatív bevezetőjüket. Fontos kérdésről van szó, ahol mindenképpen kiegyensúlyozottan kell eljárnunk. Egyrésztről az egységes piac működőképességét javítanunk kell, másodszorban a közegészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni. Védenünk kell az emberek egészségét, az az egyik alapvető kötelezettségünk, és nyilvánvalóan a versenyt, az egységes piac működését is fenn kell tartanunk. Ez egy további olyan alapelv itt az Európai Unióban, amit figyelembe kell venni. Tehát nem szabad, hogy vallási fanatizmusba essünk csak így leszünk képesek megfelelő jogszabály tervezettel előállni. Itt nekem különböző problémáim vannak, amelyekről már volt itt szó. Itt szeretnék a konkrét szabályozásra kitérni. Vannak itt például a vékony cigaretták, amelyek 7,5 mm-nél vékonyabbak ezek a vékony cigaretták. ezek esetében bizonyos kategóriákat kivesznek a szabályozásból. Én nem láttam olyan gyermekeket, még akik ilyen vékony cigarettákat, slim feliratú cigarettákat dohányoztak, ö, használtak volna. Grosztet asszony, egy percben. Grosztet? One minute, s'il Ne haragudjanak. De nem hallottam a saját nevem. Na, csak nagyon röviden. Két kérdés. Elektronikus cigaretta ezzel kapcsolatban egy nikotin koncentrációs küszöböt vezetnek be, de igazából ez a küszöb, ez azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a küszöböt messze meghaladják az elektronikus cigaretták. Ezen kívül a mentol Ugye itt az aroma a kérdés, ez nem biztos, hogy érdekes a fiatalok számára, vagy érdekes? Ezzel kapcsolatban vannak-e adatok? Állnak-e rendelkezésükre adatok? Ugyanis egyesek azt állítják, hogy ezek nem igazán vonzóak a fiatalok számára. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, miniszter úr, köszönöm a hozzászólásaikat. Mind a ketten néppártiak és az egészségvédelme mellett foglaltak állást. Én személyesen is támogatom a bizottságjavaslatnak a fő elemeit, de úgy gondolom, hogy nincsen elég, még lesz elég időnk, hogy megvitassunk mindent. Két kérdés. Hajlandóak lennének-e a javaslatot olyan irányban pontosítani, hogy a passzív dohányzásnak a veszélye sokkal erőteljesebben utaljunk, és különösen a gyermekeket fenyegető veszélyekre utaljunk. Ugyanis nyilván mindenki tudja, aki dohányzik, hogy saját egészségét veszélybe sodorja, de talán a gyermekek egészségére gyakorolt hatások annyira nem ismertek. A komitológiai eljárásban és az együttdöntési eljárásban is jó lenne, hogyha ez kidomborodna. A másik kérdés pedig a François Grosztet kérdéséhez kapcsolódik, ugye az elektromos cigarettákról van szó, elektronikus cigarettákról. Nagyon sok polgártól hallom, akik ilyen elektromos cigarettát használnak, és nem használják, nem fogyasztják a normális cigarettát, hogy ez egyfajta kockázat csökkentés, a veszélyeknek a csökkentése. Talán nem szabadna, hogyha ezt így látnák ezek az emberek. Herr für eine Minute bitte. Signor Commissario, onorevoli colleghi. Kedves kollégák, hát annak ellenére, hogy egyetértek a, a végcéllal, mi szerint az emberek tudják csak meg, hogy mit is jelent a ő egészségükre a dohányzást, de azért mégis nem szabad elfelejtenünk azokat a gazdasági érdekeket, amelyek emögé felsorakoznak. Az Európai Unió a KKV-k mellett teszi le a voksát, már pedig, hogyha az Európai Unión belül csökkenteni akarjuk a dohányzók számát, az nem szabad, hogy azzal járjon, hogy munkahelyeket veszítünk el. Mert ugye itt a probléma az általában a hamisítás és a csempészet, mert ez bizony adókiesést is jelent az adott tagállamnak. akik pedig csempész cigaretta termékeket választanak maguknak, azok biztos, hogy még sokkal veszélyesebb termékeket fognak fogyasztani. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a felszólalásokat. Szerintem nagyon aggasztó lenne, hogyha Rossi úr és mások ö, ö, véleményem mentén döntenénk, és ö, állandóan csak a gazdasági szempontokat vennénk figyelembe, az ágazat érdekeit. De azért értem én is, hogy itt egy nagyon összetett problémáról van szó. A cigaretta öl, ugyanakkor azt akarjuk, hogy a gyermekeink ne kezdjenek el do- dohányozni, és ez a mi célunk. Természetesen tudjuk, hogy ott van a másik oldalon is néhány érdek, de azért kérem szépen, hogy ne mondják azt, hogy nem tehetünk semmit annak érdekében, hogy az emberek ne kezdjenek el dohányozni, azért, mert rosszabb lenne a helyzet, hogyha ezt megtennénk. Ugye itt azért a lobbistáknak a tevékenységét se felejtsük el, mert ők azok, akik azt szeretnék, hogy a dohányzás csak folytatódjon itt Európában. Gerbrandi úr. Um, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr a javaslatát. Én támogatom a dohányzással szembeni szigorú politikát, kezd megváltozni a társadalom hozzáállása is a dohányzáshoz. A kérdésem konkrét és a következő. Úgy gondolják-e, hogy egyrészt az Európai Bizottság ilyen szigorú intézkedéseket vezethet, kezdeményezhet, a másik oldalon pedig fenntartja a dohány cégek támogatását. Ezt nagyon furcsa lenne, hogyha a biztosok kollégiuma védené ezt az intézkedést. Glenis Wilmot. Köszönöm szépen. Nagyon és üdvözlöm ezeket a javaslatokat, de ezek az én véleményem szerint nem mennek eléggé messze. Standard csomagolást kérnék, és itt a reklámokra is ki kellene térni. Azt hiszem, hogy ez egyszerű csomagolás, ahogy ez az, Ausztráliában megvalósul, ez nagyon fontos lenne, hogy ezt bevezessük. A dohány lehet, hogy nem olyan kellemes ízű, és ezért aromákat tesznek ebbe bele, de hát ezt meg kellene tiltani. A, ugye beszéltünk arról is, hogy Eh, hogy támogatást nyújt az bizottság bizonyos dohány eh, cégeknek, eh, holott közegészségügyi szempontból a dohányzás pedig igyekszik korlátozni. A parlamentben is van még mindig vannak ö, olyanok, akik nem tartják be a dohányfüstmentes politikát, és nem hajlandók lemondani a cigarettájukról az étteremben, illetve a bárban. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a miniszternek, illetve a biztos úrnak, hogy eljöttek. Véleményem szerint a bizottság javaslata nagyon érdekes, és jó irányba mutat. 700 ember, 700 ezer ember hal meg évente a dohányzásból kifolyólag, ez nagyon sok. Öm, meg kell menteni a gyermekeket, és ugyanakkor az embereket általában az Európai Unió állampolgárait is kell védenünk, azokat, akik dohányoznak, és azok is, akik nem akarnak dohányozni, de a másodlagos füst miatt a passzív dohányosokká kényszerülnek lenni. Ezért fontos az információ átadás az iskolákban főleg, valamint a televízióban, a különböző médiumokban, mert fontos az, hogy mindenki tudatos döntést hozhasson. Nem tudom, hogy mit gondolnak ezekről a fontos információ felhívó kampányokról, illetve a passzív dohányzás kérdéséről. Szerintem sokkal többet kellene tennünk ezen a területen, mint amit itt olvashatunk a javaslatban. Köszönöm szépen, Óza Westlund. Köszönöm szépen, egyszerű kérdésem lenne. Az Európai eh, Bizottság miért nem fogadja el a svéd kivételt? hogyha a snoozban megtiltják a hozzáadott aromákat, akkor akkor ezt megtehetnék a dohánytermékekben is. Úgy tűnik, hogy egyszerűen kikerülik a svéd kivételt. Ön a snooze-zal azt mondják, hogy a snooze új dohányosokat nyer meg a dohánytermékeknek. Fjellner úr, úgy látszik, hogy bent akarják, meg akarják tartani a snus tilalmát. Ez a legkevésbé ártalmas dohánytermék, igaz, hogy nem egészséges, ez természetes. A házi orvosok egyesülete azt mondta, hogy ez száz vagy akár ezerszer kevésbé egészségtelen. Mi lenne, hogyha Franciaországban megtiltanák a vörösbort, de megengednék a vodkát? mi lenne, hogyha mi lesz, meg, meg, és a marokkói dohányt, amelyet Belgiumban állítanak elő, ezt megengedik ennek a használatát? Akkor minden ö, ö, füstmentes, füstmentes dohányterméket egyformán kell ö, kezelni megvizsgálták Ausztrália, Új-Zéland és más országok példáját. Na de hát nézzenek körül Norvégia vagy Svédország házatáján. Itt nagyon jó eredményeket sikerült elérni a dohányzás káros hatásainak csökkentésében, és nem tiltották meg a snuszt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen nyilvánvaló, hogy lépnünk kell az európai polgárok egészségének védelme érdekében, és a fiatal generációkat is védenünk kell a dohányzás ártalmaitól. De mit fognak mondani azok a fiatalok, akik eh, azt látják, hogy beavatkozunk az ő magánéletükbe mert például az általuk kedvelt mentolt betiltjuk a cigarettákban. Betiltunk más, sokkal károsabb dolgokat, és talán az oktatásra, nevelésre kellene a hangsúlyt fektetnünk. Köszönöm szépen, ugyanehhez csatlakoznénk. Úgy gondolom, hogy védenünk kell az ifjúságot, de mindenképpen az azt jelenti, hogy fel kell világosítani őket, tájékoztatni kell őket, és utána hagyni kell, hogy szabadon döntsenek például a Snus esetében, a rágott dohány esetében is az elrettentés kell, hogy hason. Úgy gondolom, hogy diszkriminálják az embereket, azokat az embereket, akik azzal a betegséggel rendelkeznek, a, ezek a képek, amik fölkerülnek a dohánycsomagolásokra, hogyha meg akarjuk akadályozni a csempészetet, akkor minden csomagolásnak azonosan kell kinéznie, és 1,5 millió munkahely és hatalmas adósságbevétel függ ettől. Végülis a dohány ez egy legális termék, nem szabad ezt piszkos pénznek tekinteni. Franco úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, biztos úr. Csak néhány gondolat azzal kapcsolatban, amiket már hallhattunk. Egyesek kicsit mérsékeltebben nyilatkoztak, mások egészen szélsőségesen. Világos az is, hogy az alkohol a tehát, hogy Európában egyre több olyan dolog van, amit rossznak tartunk, kezdve a dohányzással, az alkoholon keresztül, most a különböző húsipari termékek, és így tovább. Azok után, hogy informáljuk az embereket, szerintem hagyjuk rájuk a döntést, csináljanak, tegyenek úgy, ahogy szeretnének. Mert ugye egyesek be akarják tiltani a mm, dohányzást, mások pedig még akár a kanabiszt is legálisá tennék. A lengyel kollégák véleménye is érdekes ebből a szempontból, úgyhogy legyünk mérsékeltebbek. Köszönöm szépen. Valóban a dohányipar nagyon rosszat tesz az egészségre, de azért a rádió sokat profitál belőle, mert rengeteg reklámpénzt szednek be belőle. Tehát itt szerintem igazából arra kell odafigyelni, hogy a 2012-ben Szőúban elfogadott egyezmény, amelyet az Európai Unió 27 tagállamából 26 aláírt és elfogadott, Ciprus kivételével, a dohányipari termékek csempészete ellen veszi fel a harcot. Én egyetértek a bizottsággal, és egy egységes kódexre van szükség, amelyet ellenőrizni tudunk, és amelyet megfelelő komplet információkkal egészítünk ki, és ennek következtében az összes információ birtokában ellenőrizni is tudjuk a helyzetet. A bizottság ezzel kapcsolatban, tehát a 14-es cikkre vonatkozóan hajlandó lenne elfogadni módosításokat a csalás elkerülése érdekében. Rebecca Harms. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, miniszter úr, a frakcióm üdvözli a benyújtott javaslatokat azt mondjuk végre megérkeztek. Ugyanakkor az egészségügyi károkról, azok káros hatásáról szóló elemzésüket nem kérdőjelezzük meg. Az eszmecsere a vita után véleményem szerint mindenképpen vizsgálniuk kellene a dohánypiac mögött lévő érdek viszonyokat. Ez nyilvánvalóan egy anyagi eszközökkel jól felszerelt és hatalommal bíró lobby, ami megpróbál közel kerülni a bizottsághoz is. Ez a hatalom, ez a túlsúly a hatalmas profitjával ott áll a dohánytermékek mögött, az árrés, a nyereség, ezek a nyerességek rendkívül magasak, és nyilvánvalóan el kell gondolkoznunk a társadalom biztosítási költségeknek a dimenzióján is, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mivel van dolgunk. A másik kérdés, ami ahhoz kapcsolódik, amit Líze úr is mondott, hogyha az elektromos cigaretták a veszélyes, káros dohánytermékektől elviszik az embereket, akkor miért akarjuk megnehezíteni vagy megdrágítani ezeknek a fogyasztását, használatát? Köszönöm, hogy betartotta az egy percet, most pedig áttérünk a kérdések megválaszolására. A több kolléga is említette azt, amit én is aláhúznék, az elektromos cigarettáknak a kérdését. Nagyon sok levelet kaptunk volt dohányosoktól az elektromos cigarettákkal kapcsolatban. Azt mondták, hogy ez volt az az út, ami levezette őket a dohányzásnak a rossz szokásáról. De a, ami most szerepel a javaslatban, a 4 mg, az gyakorlatilag egy tilalommal egyenlő. A nikotin véleményem szerint nem gyógyszer, de gyógyszerként forgalmazható lesz a gyógyszertárban. Talán esetleg segíthetnének, hogy hogyan tudnánk itt érvelni, mi lenne a mi érvelési módszerünk, ugyanis kicsit érthetetlen ez a javaslat, és nagyon sok bosszúsághoz vezetett. Elsőként az ír egészségügyi miniszternek, hogy megválaszolja a kérdéseket, utána pedig Bors biztos úrnak. Parancsoljon! And thank you everybody for your... Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Bizony, ez nagyon fontos téma olyan országok számára, amelyek dohány előállítók és nagy jövedelmet élveznek emiatt. Köszönöm szépen Karl-Heinz Florenc támogatását és hozzáállását és aztán a biztos úr megválaszolja az ő általa feltett kérdést. De hadd tegyem eh, tisztá, eh, hadd eh, tisztázom azt, hogy ez egy kompromisszumos javaslat, de egyesek azt mondják, hogy nem megy elég messze, én is ezt gondolom, de hát a politika azt követeli tőlünk, hogy legyünk kompromisszumkészek. hogyha évente 700 ezer ember hal meg e, Európában, akkor minél gyorsabban kell lépni, nem várhatunk arra, míg a Rolls-Royce e, lemegy a, e, a gyártószalagról, hanem valami olyan járművel kell haladni, amely gyorsabban lehet lépni. 90 ezer lengyel hal meg évente például a, a dohányzás következtében, ez hatalmas szám, úgyhogy ez a ez a kezdeményezés, ez itt az ideje, hogy ezt előre vigyük. Igaz, hogy eltart egy darabig, míg ez érvényes lesz, illetve e, míg ez e, eredményeket hoz, e, de minden esetre nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindig is az élet megóvását tegyük előre. Karl-Heinz Schlöter a csomagolásról beszélt, itt is konszenzusra kell jutnunk, és azt remélem, hogy ez az irányelv ez jól mutatja a kompromisszumkészséget, ami a autók, autóban való dohányzás megtiltását illeti, illeti Hát ez csak akkor lenne tiltott, hogyha gyermekek is vannak az autóban. itt nem a felnőttekről van szó, hanem a gyerekekről van szó. A felnőttek azt sem, amit akarnak, nem akarunk beleszólni. De nincs, nincs jogunk arra, hogy másoknak az egészségét tegyük kockára. És azt hiszem, hogy a legtöbben ezzel egyetértenek. A gyerekek önmagában, ne, gyerekek még ugye nem tudnak dönteni abban, hogy szeretnének-e dohányozni, vagy nem szeretnének dohányozni, és nem hagynak nekik választási lehetőséget, mert kiteszik a passzív dohányzásnak őket. Nem arról van szó, hogy megtiltjuk a dohányzást, segíteni szeretnénk azoknak, akik dohányoznak abban, hogy leszok, leszokjanak. A végrehajtás persze mindig fontos téma lesz, nem akarunk beleszólni az emberek jogait, nem akarjuk korlátozni, de védeni szeretnénk a passzív dohányosokat, és főleg a gyerekeket. Erősíteni kell a a, ezeket az intézkedéseket. Tíz további ülés lesz ebben a témában az elnökség alatt és, a, a, és nagyon sok miniszterrel találkozni fogok, konzultálni fogunk, és támogatásukat fogom kérni. Nagyon fontos látni, hogy bizony van jobb előrelépési lehetőség is, mint karciogén anyagokkal teletömni a cigarettákat. Ez a reklámozás, hölgyeim és uraim, ez vonzó, ez szépen be van csomagolva, nagyon szép neve van, egy, egy szép egy szép ö, magazinnak a nevét vették át. Ez pedig, amit most tartok a kezembe, ez a valóság, ez a káros termék. És ezzel károsítjuk a saját és a környezetünk egészségét. Péter Lize az aromákról beszélt, a passzív dohányzásról beszélt, teljes mértékben egyetértek, több figyelmeztetésre van szükség a passzív dohányzás hatásaival kapcsolatban. Ami az aromákat illeti, nincsenek adataim e- ezzel kapcsolatban de biztos vagyok benne, hogy a, hogy a dohány cégeknek vannak adataik arról, hogy az aroma mennyiben tesz függővé, és ezért teszik tele aromával a cigarettát. Aztán a gazdasági hatásai ennek az intézkedésnek. Nagyon, nagyon sokat jelent ez, ugyanis nagyon sok természetesen kiszámoltuk azt, hogy mennyi a bevétel, és mennyit költünk ezeknek az egészségkárosító hatásoknak az eliminálására. Ki akarja azt, hogy a gyerekek 20-30 év múlva szemünkre vessék azt, hogy nem tettünk semmit, akkor, amikor, amikor tehettünk volna valamit. És valaki, akit szeretünk, akit, akit fölneveltünk, a halálos ágyán fekszik, ez a mi felelősségünk. A, persze vannak az irányelvben olyan intézkedések, amelyek a csalás ellen hatnak, legalábbis ezt igyekeznek csökkenteni. Glenis Wilmot is azt mondta, hogy nem megy elég messze ez a javaslat, hát annyit teszünk, amennyit csak tudunk. Szeretnénk előbbre lépni mi is, de realistának kell lennünk. A, a, a dohány ez nem jó, ennek rossz íze van, és az ember teste ezt elutasítja, a szervezete elutasítja. Westland kollega és Fjellner úr is a snooze beszélt arról, hogy ez kevésbé káros. Ahogy a biztos úr is elmondta, snooze nincsen Kanadában, és nincsen Ausztráliában sem, és mégis sikerült csökkenteni a dohányzást a felére. Nem hiszem, hogy bárki is azt javasolná valakinek, hogy kevésbé biztonságos autógumit használjon. Ami a legfontosabb az az, hogy mások egészségét nem szabad károsítani. Krista Klász azt mondta, hogy igen, hagyjuk az embereket, hogy hagyd döntsenek egyedül. Jó, persze, hát döntsenek egyedül, de mi van a gyerekekkel, akik ki vannak téve a dohányfüstnek, ők hogyan döntenek? És nyilván senkit nem kérek arra, hogy a kanabiszt vezessék be legálisan, Rebecca Harms az e-cigarettáról beszélt, és ezeket szabályozni kell, és arra kell az embereket bátorítani, hogy adják fel a dohányzást, hogy, hogy szokjanak le a dohányzásról, ehhez professzionális segítségre van szükség. Hogyha egy új kábítószert illetve gyógyszert, új gyógyszert fedeznének fel, eh, amely eh, eh, az emberek százezer, ember életét menteni meg évente, akkor mindenki azonnal be akarná vezetni ezt a gyógyszert. Na most, hogyha a dohányzást megszüntetjük, akkor 700 ezer ember életét mentjük meg. Nézzük ebből a szempontból. Ahogy mások is mondták, hogy biztos nincsen olyan dohányos, aki szeretné, hogy a gyerekük, gyereket dohányozzon. Úgy gondoljuk, hogy az emberek úgy döntenek, ahogy akarnak, de nem engedhetjük meg, hogy másokat veszélyes helyzetbe sodorjanak, főleg ne a kiskorúakat. Remélem, hogy a parlament támogatja majd ezt a javaslatot, és segít elfogadni ezt, hogy büszkén tekinthessünk vissza erre a javaslatra, amely évente több százezer életet ment meg. Köszönöm. Köszönöm szépen a jó benyomást keltő hozzászólását, miniszter úr, és örülök, hogy még egyszer kiemelte, hogy a jogszabályalkotás területén miről is van szó. Most pedig megadom eh, a szót biztos úrnak, és kérem, hogy válaszolja meg a kollégák által feltett kérdéseket, parancsoljon biztos úr. Thank you very much, Mr. Chairman. And I... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, jó vita volt ez, különböző álláspontokat hallhattunk. Egyesek azt mondták, hogy ez az irányelv nem elég, mások meg azt mondták, hogy túl messze megyünk. Tehát próbáljunk meg az arany középút mentén haladni, és a politika az ugye ezt is jelenti, megpróbálunk olyan javaslatokkal előállni, amelyek a legszélesebb konszenzust testesítik meg, ne menjünk túl messzire, és ne legyünk túl rövidlátó sem. Egy versenyképességi tanácson is jelen voltam, aztán a mezőgazdasági tanácson is, és ott is szó esett a dohányzásról, és tudom, hogy milyen különböző vélemények vannak ezzel kapcsolatban. De azért vannak itt olyan érvek, amelyekkel bánjunk óvatosan. Hogyha túl szabályozzuk ezt a területet, akkor ennek pénzügyi vetületei lesznek az államok bevételére. Tehát egyesek ezzel kapcsolatban azt fogják gondolni, hogy hát nagyon jó, akkor támogassuk a dohányzást, mert annál többet fog az állam kaszálni. Viszont a másik oldalon hogyha sikerül az Európai Unióba kevesebb dohányost elérnünk, mondjuk 5 éven belül, az kb. 2 valakt, akkor ez természetesen azt is fogja jelenteni, hogy nem lesz annyi munkahely. Hát akkor ebből megint csak az adódna, hogy helyes, akkor csak támogassuk a dohányzást, nehogy véletlenül munkahelyeket vel, veszítsünk el. Azért vigyázzunk, legyünk óvatosak ezekkel az érvekkel, és ezek az érvek rendkívül hatékonyak, főként akkor, amikor gazdasági válságban élünk. Csökkenteni akarjuk az EU-ban a dohányosok számát. Ugye? Igen. A válasz igen. Ezért is egyértelműen azt látjuk ezen a parlamenti dokumentumon, hogy be akarjuk, hogy csökkenteni akarjuk a dohányzást. Hát azért minél kevésbé vonzóvá szeretnénk tenni a dohányzást az Európai Unióban és valóban nagyon-nagyon világos a cél. És most olaszul szeretnék válaszolni bizonyos olasz kollégák által felvetett kérdésekre. Hát itt azért a választás szabadságával, hogy mit is teszünk, ez egy olyan vita, amelyeket különböző területeken is lefolytattunk már. Például Például kötelező legyen-e a kismotorokon a bukósisak viselése, vagy kötelező legyen-e a biztonsági öv viselése az autóban. Hát ezekkel kapcsolatban is elhangozhatnak azok az érvek, hogy hát ez egy döntés szabadsága, hogyha valaki meg akar halni, akkor hagyjuk meghalni. Hogyha egy közúti balesetben akar valaki meghalni, hát ez bizony az ő felelőssége nem akarja feltenni a bukós isakot, hát ez az ő baja. De azért, amikor ezeket a személyeket kórházba kell szállítani, mert balesetet szenvedtek, annak azért mégiscsak van egy elég komoly költségvonzata, hát a tagállamok kormányai és mi adófizetők végeredményben. Úgyhogy minden társadalomban vannak olyan intézkedések, amelyek nem tiltanak meg teljesen bizonyos dolgokat, de azért megpróbálják mederben tartani. Nem azt mondjuk mi, hogy itt senki sem dohányzik. Mert ugye az Egyesült Államokban szó esett a teljes tiltásról a az alkohol tilalommal kapcsolatban egy teljes kontinensen betiltották az alkoholt. Mi nem ezt mondjuk, nem ezt tesszük, mi csak annyit mondunk, hogy rendben, ha valaki dohányozni akar, tegye azt. De a mi felelősségünk az az, hogy kevésbé vonzóvá tegyük a dohányzást. Ez a mi feladatunk, ez egy legitim tevékenység, ezt egyébként a bíróságok és az Európai Bíróság is támogatták, és az aztán természetesen az egyes személyé a döntés joga, hogy akar-e vagy nem dohányozni. Most ismét áttérek angolra. Vannak gondolataim a taktikákkal kapcsolatban, de nem akarom ezeket elmondani, nehogy valaki pont ezeket alkalmazza. De azért fontos lenne az, hogy mi parlament és tanács szintjén, mert ugye a bizottság csak javasolja ezt az egész irányelvet, nos azért jó lenne, hogyha még ez a mandátum alatt elfogadnánk. Ugyanis, hogyha ez nem történik meg, az új parlament új raportört fog kinevezni, és újabb viták fognak elkezdődni, tehát biztos, hogy ezt akkor csak nyújtani fogjuk, mint a rétes tésztát. Hogyha a mostani parlamenti mandátum alatt sikerül megtennünk ezt, még akkor is minimum három és fél év, majdnem négy év, mire ez érvénybe is lép. Az Európai Parlament évek óta kéri azt, hogy vizsgáljuk felül a meglévő irányelvet. Minden bizonyal valaki itt ebben a teremben, vagy akár máshol is, azt is mondhatja, hogy ezzel az irányelvel semmi sem fog változni a dohányipari termékek fogyasztása területén. Amennyiben ez így van, akkor viszont ne féljünk attól, hogy el fognak veszni munkahelyek, vagy adóbevételek fognak, adóbevételektől fog elesni az állam. Ezeket az érveket azért hozták fel, mert igenis, és remélhetőleg lesz itt azért hatása ennek az irányelvnek. És pontosan ezért aggódnak egyesek a gazdasági következmények miatt. De azért hozzáfűznék még egy érvet itt és most. Igaz, hogyha kevesebb a dohányzó, akkor ennek lesznek gazdasági következményei. Azért nem csak a negatív oldalon, mert lehet, hogy a pozitív oldalon is meglepetések lesznek, és még valószínűleg több is lesz az előnye, mint a hátránya gazdasági értelemben. Mert a tagállamok biztos, hogy nagyon sok közpénzt fognak megspórolni a dohányzáshoz köthethető megbetegedések finanszírozása ezeknek a kezeléseknek a kapcsán. Itt ugye azért vannak ezzel kapcsolatban statisztikák is. Tulajdonképpen az a 20 milliárdos teljes bevétel sokkal kevesebb, ami a dohányipartól érkezik, sokkal kevesebb, mint a dohányzáshoz köthető öm, egyrészt egészségügyi kiadások, másrészt a gazdasági tevékenységből való kiesés, tehát a betegek miatt, a betegek, akik kiesnek a termelő tevékenységből, az emiatt elszenvedett károk még sokkal magasabbak, mint a bevételek a másik oldalon. Aztán van itt egy másik érv csomag, mi szerint egyre több csempészárú érkezik majd az Európai Unióba. Ez lehet, hogy így lesz. Most ugye azért azt ne felejtsük el, hogy ellenőrzéseket fogunk végezni, és ez benne lesz a törvényben. Pontosan azért tesszük ezt meg, mert nem szeretnénk megengedni azt, hogy az Európai Uniós szabályoknak nem megfelelő dohányipari termékek megérkezzenek, beérkezzenek az EU területére. Ezek a szabályok, ezek mind az Európai Unió határain belül érvényesek. Aztán itt vannak az ízek, az ízesítés kérdése. Ez is ténykérdés, és az is igaz, hogy a fiatalokra igenis is hatása van, amikor meg akarják próbálni a dohányzást. Pont ezért gondolunk mi erre az egész területre. Be akarjuk től, tehát tiltani az összes öm, öm, ízfokozó hatást? Mi úgy gondoljuk, hogy csak azokat a karakterisztikus jellegű ízeket akarjuk betiltani, és ezt a bizottság által ellenőrzött független szakértőkből álló panel fogja majd eldönteni, hogy mi az, ami karakteres íznek tekinthető. Tehát ebből a szempontból nem gondolom, hogy növekedni fog a cigaretta csempészet. Aztán elektronikus cigaretták. Itt is világos a szabály. Ezeket nem szabad előmozdítanunk, mert még akkor is, hogyha egyesek úgy gondolják, hogy nem annyira öm, károsak, mégiscsak egy ilyen hamis biztonságérzetet adnak. De igenis, és károsak, Az e-cigarettákat tehát igenis is az irányelv hatája alá kell ö, vonni, mert ezek is ö, nikotint ö, tartalmaznak, és ö, hozzászoktatnak a cigarettához. Nagyon tetszettek azok a megjegyzések, amelyeket Zanoni képviselő és Peter Líze, Péter Líze mondtak. De azért tovább meg fogjuk vizsgálni azt, hogy a passzív dohányzás által okozott problémák megjelenjenek esetlegesen grafikus módon is a dohányipari termékek felületén. A snűzzel kapcsolatban nagyon sok érvet hallhattunk, Ezzel kapcsolatban tehát nem akarok most legalista érveket felsorakoztatni. A snooze betétása már azelőtt is megtörtént, hogy az Európai Unióhoz csatlakozott volna. Maguknak kellett, kellett volna ezt, ezt a nem volt egy koncesszió politikai okoknál fogva, de csak olyan kivétele, hogy a snus nem lehet majd az Európai Unió piacain forgalmazni. Ez pedig körülbelül a 10%-át teszi ki az ízesített snus termékeknek. Ezek ugye rá ez, ez a rágó dohány, tehát ez egy ízesített formában kerülhet forgalomba. Tudom, hogy ez egy érzékeny téma. Mindannyian hasonló céllal jöttünk ide, de lehet, hogy egy kicsit más módszerekkel kívánjuk elérni azt a célt. Én ezt a javaslatot fogom védeni, mert úgy gondolom, hogy ez egy kis, kiegyensúlyozott megoldást, és nem ö, fundamentalista módon akarja az emberek életébe beavatkozni. Nem, elég messze megyünk, de nem túl messze, a céljainkat ö, akarjuk teljesíteni. A célunk pedig az az, hogy Európában a, különböző öt, a következő öt év során csökkenjen a dohányzók száma. Thank you very much, Commissioner, for your answers, for your statement, final statement. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen a hozzászólását, nagyon világos volt, és köszönöm szépen, hogy a vitát így bevezettem. Most a második panel kezdődik, és sok szeretettel köszöntöm Florence Bertelettit, a Kemp rész, Berteletti Kempet, illetve Michael Rearinket a CCM-től. E Bertelettinek, asszonynak adom meg a szót, 10 perce van, tessék. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished MEPs. Hölgyeim és uraim, Köszönöm szépen a szót. Nem kívánok most itt eh, a dohányfüstmentes eh, partnerségről e- előadást tartani. Legyen elég annyi, hogy hogy orvosoknak, eh, betegápolóknak és pácienseknek az ezrei tagok itt, akik adott esetben rákban vagy más szív- és érrendszeri megbetegedésekben szenvedtek a dohányzás következtében. Szeretnék utalni arra, hogy a bizottságnak a javaslata a véleményünk szerint megfelelő és kiegyensúlyozott, és különösen örülünk annak, hogy a tagállamoknak lehetősége lesz arra, hogy semleges dohánycsomagolásokat vezessenek be, illetőleg kötelező szabványosított kötelező szabványosított csomagolást írjanak elő. Szeretnék itt most a dohányzás által okozott gazdasági terhekre kitérni. Itt vannak a dohánygyártók és az ő szövetségeseik, és van természetesen a nyilvánosság, az ő álláspontjuk eltérő. Szeretném, hogyha a dohány irányelvnek az átdolgozását és az elmúlt négy-öt év ezzel kapcsolatos eseményét kicsit távolságból figyelnénk. Már vannak olyan országok, ahol bevezették, a semleges csomagolást, így Ausztráliában, és azóta a dohányiparnak a reflektorfényébe került ez a szabályozás. A és Góliát közötti harca a, ennek biblia történetével való összehasonlítás itt megállja a helyét. Úgy döntött a dohányipar, hogy Ausztrália után Uruguayban és Norvégiában is megakadályozza, hogy Dávid elkezdjen harcolni a Góliáttal szemben, hiszen ezek voltak azok az országok, ahol meg akarták tiltani a e, divatos csomagolásokat. E, Ezt követően Dali biztos úr, nem kívánok kitérni arra a vizsgálatra, ami most folyik, de két konkrét megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Először is meg kell jegyeznünk, hogy a dohányipar erőteljesen fog fellépni a közegészségügyért felelős biztossal szemben, és nyilvánvalóan az általunk választott eszközöknek önt kell majd támogatniuk, hogy ön megállja helyét ebben a harcban. Góliát, tehát itt a dohányipar megpróbálja eh, elterjeszteni a maga hazugságait a világban, hogy a kételj írmagját elültesse bennünk. Szeretnék ezekre a kételyekre kitérni. Az első mitosz, amit terjesztenek körünkben, az az, hogy nem hallgatták meg a dohányipart. De hát azért tisztázzuk már, miről is van itt szó. Miért mondja azt a dohányipar, hogy nem hallgatták meg a hangját? Hát azért, mert a javaslat nem tetszik nekik. Másodszorban a dohányipar állításaival ellentétben senki sem állítja, hogy a dohányipart kihagyták az egyeztetésből. Mi azt kérjük, hogy azonos súlya hallgassák meg az egyes résztvevőket, és teljes átláthatóságot kívánunk minden ezzel az ügyel foglalkozó rendezvény esetén. Ami pedig a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti, itt is megmutatkozott, hogy a dohányipari képviselőkkel való üléseken, a Dohány termékekkel kapcsolatos irányelven kezelték, és ott magas szinten vettek részt a bizottság részéről is Barózó és a munkatársai, illetőleg a egészségügyi felelős biztos és a kollégájai kinek van még ilyen mértékű hozzáférése a legmagasabb európai bizottsági szintekhez? nincs annál igazságtalanabb dolog, mint az egyenlőtlen feleknek az azonos eh, hozzáférés biztosítása. A másik mítosz az az, hogy erősíteni fogja az illegális dohánykereskedelmet a dohánytermékekkel kapcsolatos irányelv. Ezzel kapcsolatban a következőket jegyezném meg először is. Nagyon is nyomós sokunk van feltételezni, hogy a dohány gyárak kereskedelmi okokból maguk is szervezik aktívan a csempészést. Nekem az a benyomásom, hogy jelenleg ezzel kapcsolatban vizsgálatok vannak folyamatban. Azon kívül a dohánygyár sohasem határozza meg pontosan, hogy mit ért illegális kereskedelemben. Van ugye a csempészet, vannak a márkanélküli termékek, és a, és a másolatok készítése, a hamisítás, ez a három jelenteni gyakorlatilag az illegális kereskedelmet. Harmadik mitosz. Azt mondják, hogy túl messze menő és ténybeli alapot nélkülöző intézkedéseket ala akarunk. Ez nem igaz. A szakértők majd el fogják mondani, hogy milyen ténybeli alapokon is állnak az új intézkedések. És még egy dologra utalnék. 196 oldalas szakvélemény tanulmány született, ami összefoglalja a dohány irányelvvel kapcsolatos ténybeli hátteret. Úgyhogy összességében elmondhatjuk, hogy a dohány gyárak, a dohány ipar nem ért a tudományos oldalhoz, nem tudja tudományosan megalpozni a dolgát, de jól értenek a marketinghez. A negyedik mitosz az az, hogy ez a javaslat a gazdaságot fogja károsítani. Bors biztos mondta, hogy ez nem következetes. Tehát most akkor vagy hatékonyak az intézkedések, és akkor tényleg kárt okoznak a gazdaságnak, a gazdasági szereplőknek, vagy pedig hatástalanok, akkor viszont nem fognak gazdasági károkat okozni. Most pedig áttérnék a tényekre. A dohányzás függőséget okoz, és nehéz ezt a függőséget le küzdeni, úgyhogy a legjobb nem is elkezdeni a dohányzást. A dohányosok 70%-a 18 éves kora előtt kezdett el dohányozni, és körülbelül 34%-uk 25 éves kor alatt. Ez azt jelenti, hogy 80 millió fiatal többek között adott esetben az itt teremben tartózkodók is ki vannak téve ennek a fenyegetésnek. Ami a gazdasági vonzatát illeti a dolognak, az Egyesült Királyságban több százezer halottat okoz. 80-an halnak meg óránként eh, dohányzás miatt. 517 milliárd eurónyi plusz egészségügyi költséghez vezet ez, és nagyon nagy eh, kieséshez a gazdasági termelésben ennek megfelelően magas eh, kiadásokhoz is a társadalombiztosítás területén. Engedjék meg, hogy a dohány irányelvet ismét Dávid és Góliát harcához hasonlítsam. A dohányipar erős lobbista, de tudják önök valójában, hogy mennyire nagy befolyással rendelkeznek? 2010-ban a hat legnagyobb dohányipari cégnek 35 milliárd dollárra rugott a nyeresége. Ez a Coca-Cola, a Microsoft és a McDonald's együttes eh, profitjának felel meg. Miután kialakult az ön, miután megvan az önkéntes eh, lobbista eh, nyilvántartásunk, ez azt mutatja, hogy 35 lobbistájuk van itt, 5,3 millió euró e, juttatásra, és ez csak a jéghegynek a csúcsa. A dohányfüstmentes partnerség csak két munkatársal rendelkezik, és gyakorlatilag egy kezünkön megszámolhatjuk a brüsszeli munkatársaink számát is. Tehát eddig úgy láthatjuk, hogy, hogy, hogy Dávid azért tudott győzni Góliáttal szemben, de hát mik a tanulságok az dolgok eddigi alakulásából? Dávid azért nyerhetett, mert nem félt. Még akkor sem, amikor mások esetleg félénkek voltak. Tudtuk, hogy az óriással kell majd harcolnunk, és nagyon reméljük, hogy a szövetségeseink is így fognak tenni. Az európai polgárok ugyanis bíznak a józan emberi eszükben, eh, ami korlátozni fogja a vállalati érdekeket. Dávid azért győzhetett, hiszen meg volt győződve az igazáról, és úgy gondolom, hogy ebben mi is Dávidként Számíthatunk a közvélemény támogatására. A dohánytermék irányelv kérdése, annak a módosítása egy átpolitizált téma egyébként, de nagyon fontos kérdés az egész eh, egészségügyi ellátórendszer szempontjából itt Európában. Különösen a gazdasági válság és a megszorító intézkedések idején a kormányok számára nagyon csábító megoldás lehet, hogy eh, például a dohánytermékek adójával próbálják meg a lukakat tömködni, Ugyanakkor nem szabad, hogy ezeket állítsuk az európai gazdasági fellendülésnek a középpontjába. Fontos, hogy az európai emberek egészségét és az ifjúságot ne veszélyeztessük. Mielőtt átadnám Guliátnak a szót, szeretnék köszönetet mondani a figyelmükért, és egy kérdést feltenni. Függetlenül a dohányipar képviselőinek a fejtegetéseitől Tényleg el akarjuk majd hinni, amit mondanak? Parancsoljon Góliát, öné a szó. Frau Bertolini, erstmal vielen Dank, aber noch erteile ich das Wort und wer als nächstes... Köszönöm szépen Bertolini asszony, nagyon kedves, de egyelőre még én adom meg a szót a, a hozzászólóknak, úgyhogy eh, kérem, Rérénk úrnak fogom megadni a szót, hogyha készen van erre. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen. <laughs> Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt, hogy én is Köszönöm szépen a lehetőséget, és röviden hadd mondjam el az álláspontunkat az irányelve kapcsolatban. Igaz, hogy nagyon nehéz a nevem, Réringnek hívnak, de nem Góliátnak. Nos, a cigarettáknak, a cigarettának, a dohánytermékeknek komoly egészségügyi hatásai, káros hatásai lehetnek, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy gondolják végig ezt. Természetesen nem akarjuk, hogy a gyerekek dohányozzanak, és meg akarjuk akadályozni azt. Három gyerekem van, egyiknek a neve éppen David, és eh, ezért teljes mértékben, vagy hát Dávid, teljes mértékben támogatom ezt a javaslatot. A 2010-es közkonzultációval kapcsolatban számos javaslatot benyújtottunk eh, annak idején. A javaslat eh, közététele után további megjegyzéseket, megjegyzésekkel látta ezt el az ír egészségügyi minisztérium. Kérem, ezt olvassák majd el, hogyha még eddig nem tették meg. Azonban nem sikerült élni a lehetőséggel, és a dohány iparággal összefüggő iparágakat nem hívták meg erre, és ez sajnálatos. Ma a javaslat célkitűzéséről fog beszélni, és hogy ezeket sikerül -e majd elérni. Gazdasági, szociális javaslatokról, illetve hatásokról fogok beszélni, illetve jogi megfontolásokról. Végül pedig arról fogok beszélni, hogy mennyire fontos, hogy a dohányipar részt vegyen a párbeszédben. Ahogy mondtam, támogatjuk a megfelelő, arányos és bizonyítékon alapuló szabályozást. Ez a szabályozás azonban nem fogja elérni a célkitűzéseit. Nem szándékolt következményei lesznek, a, ter- a szabályozási terhet növelni fogják, és ez aggaszt bennünket. A bizottság azt javasolja, hogy növeljük a figyelmeztetés méretét, de nincsen arra bizonyítéka, hogy egy nagyobb betűméretben nyomtatott figyelmeztetés csökkenti a dohányosok számát, vagy megakadályozza, hogy a gyerekek dohányozni kezdjenek. Az USA felleviteli bíróságának határozatában például az volt, az szerepelt, hogy a, nem sikerült bizonyítani azt, hogy a nagyobb betűméretben nyomtatott figyelmeztetések elérték a céljukat. Nincsen semmilyen olyan bizonyíték arra, hogy ezek a figyelmeztetések elrettentik a fogyasztókat. Ugyanez a, erre kíván támaszkodni a bizottság. Az európai fogyasztók tudják, hogy milyen következményei vannak a dohányzásnak, és nem, ez nem változtatja meg a hozzáállásukat. Az Európai Bizottság nem nyújtott be semmilyen, vagy nem, nem alapozza a döntését bizonyítékokra a mentol megtiltásával kapcsolatban, a vékony cigaretták megtiltásával kapcsolatban, hogy ez a legtöbb nikotin nikotin tartalmú e-cigarettát a gyógyszerek kategóriájában sorolják. Ez nem fogja a kereskedelem elől az akadályokat leépíteni, sőt, további kategóriákat, illetve akadályokat vezet be, és ez nem jó a belső piacnak. Így nem tudunk innoválni, nem, nem tudunk innovációkat megvalósítani, nem tudunk versenyképesek lenni. E, a fogyasztókat megfosztja a választási lehetőségtől, és nem arányos. Nagyon bonyolult intézkedéseket vezet be, amelyeknek e, nagyobb és kisebb cégekre egyaránt nagy e, terheket rónak. És a javaslat bizonyos nemzetközi területeket is lefed, és ezért aláássa a harmonizációs törekvéseket nemzetközi szinten. Tehát ahelyett, hogy leépíteni az akadályokat, új akadályokat állít a belső piac elé. E, egyik napról a másikra e, megtiltanak bizonyos dohánytermékeket, e, és ennek következtében a fogyasztók vagy más termékeket fognak használni, más dohánytermékeket, vagy illegálisan látják el vagy fedezik a szükségleteiket. A javaslat miért vezeti be ezeket az akadályokat, amikor nemrégen fogadtak el egy tisztességtelen kereskedelemmel kapcsolatos jegyzőkönyvet. Ezeket a tilalmakat alása az, hogy például Lengyelországban, Bulgáriában és Finnországban található a legtöbb olyan fogyasztó, aki mentolos és vékony cigarettát szív, azonban nem végzett semmilyen kutatást ezzel kapcsolatban a bizottság. A, a tilalom, illetve a csomagolásra vonatkozó mm, meg korlátozások mm, károkat okoznak. A fogyasztók ezért olcsóbb, rosszabb minőségű termékeket fognak beszerezni, ez alacsonyabb bevételt jelent a, a a kereskedelemnek, a kormányoknak, és ez aggaszt bennünket. Ami a szubszidiaritást és az arányosságot illeti, ezek elengedhetetlenek. És számos jogi kötelezettséggel nem, kötelezettségnek nem felel meg a, ez a javaslat, például az önkifejezés szabadság, a gazdasági tevékenység és egyéb jogok. A TRIPS és a TBT eh, VTO-s eh, eh, szabályoknak se felel meg ez, a, ez az új kezdeményezés. Az Európai Uniós jogszabályalkotásnak teljesen átláthatónak kell lenni, tehát a civil társadalomnak és az érdekelt feleknek részt kell venniük ebben, és ezt fontosnak tartom, hogy, hogy minden érdekelt fél ezeket a politikákat minden túlzott érdektől védeni kell. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy minden érdekelt felett meghallgassanak a folyamatban. Én a, a Kekem képviselőjeként a Kekem országait tudom csak képviselni, és ezért azt kérem önöktől, hogy azon másfél e, millió embernek az érdekeit is hallgassák meg, akiknek a mindennapi megélhetése függ a dohánytól. Mielőtt lezárom, e, kérem olvassák el ezt az utolsó üzenetet ahol a polgárok nem e, egyenlő hozzáférést élveznek a döntéshozáshoz, ott a demokratikus elvek és a jó kormányzás forog kockán. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem, hallgassák meg a Kekem és más dohány ágazathoz kapcsolódó képviselőnek a véleményét. Mi az arányos és a bizonyítékokon alapú szabályozást támogatjuk. Ez a javaslat azonban nem ilyen. A konzultációs válaszokban a kekem tagvállalatok kevésbé korlátozó, célzottabb és arányos alternatívákat javasoltak. Például olyan intézkedéseket, amelyek valóban megakadályozzák azt, hogy a gyerekek vásároljanak haték, dohánytermékeket. Hatékony intézkedések ezek, amelyekről még ki lehet térni, hogyha kívánják. Ha egyéb alternatív javaslatuk van, kérem, ezeket vessék fel, illetve szívesen kitérek még ezekre később. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most rész eh, képviselőnek adom meg a szót, más még nem szeretett, nem jelentkezett szólásra, tessék. Oké. Okay. Merci, Monsieur Président. Köszönöm szépen. A kérdés eh, Rering úrhoz szól. Egyetértettem ő vele, akkor, amikor azt mondja, hogy eh, szerinte nincsen összefüggés között, hogy mekkora mm, betűkkel jelenik meg a felhívás a csomagoláson, vagy nem. Itt igazából inkább a médiában a figyelemfelhívó kampányok szerepe lenne a fontos, ugye ez történt Kanadában, Új-Zélandon és így tovább. Nem tudom, hogy a Franciaországban, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban a merrák, illetve a um, tüdőrák pontosan ezekre a vékony kiszerelésű mentolos cigarettákra vezethető vissza nagyon sok új eset. Aztán itt van ugye az elektronikus cigaretta esete. Egyesek úgy gondolják, hogy itt egy leszoktató eset Mm, találunk szemben, és ilyen szempontból a küszöbnek kell megfelelnie a valóságnak. Hát a kérdés az az, hogy ez a nikotin küszöb, ez mekkora? Rering úr, hogyha ő azt szeretné, hogy a gyermekek ne vásároljanak dohánytermékeket, akkor az elektronikus cigarettáról mi az ő véleménye? ezzel kapcsolatban nem gondolja-e azt, hogy néhány éven belül egyre divatosabbá válnak majd ezek az elektronikus cigaretták, tehát ezt nem szeretnénk, és hogy valóban csak a lesz, leszoktatási eszközként jelenjen meg. Köszönöm szépen. A kérdéseim a szeszemhez szólnak, hogyha önök azt szeretnék, hogy a fiatalok leszokjanak, vagy ne kezdjenek el dohányozni, nem tudom, hogy ismerik-e önök az iskolás korosztálynak a mm, WHO által készített felmérését. Sajnos az elmúlt év, öt évben igenis, és fölfelé mentek ezek az adatok, a fiúk és a lányok tekintetében egyaránt, például Svédországban is. Nem tudom, hogy erről öm, tudomásuk van-e vagy sem. A múlt héten volt egy másik meghallgatás. Az Egyesült Államokban a dohányipari termékek reklámozásával kapcsolatban ö, jutott eszembe az, hogy tudják-e önök azt, hogy ö, mekkora összeget költenek reklámra. Aztán Ugye itt a különböző bizonyíthatóság, nem bizonyíthatóság a 12 éven aluliak esetében mennyire tudják bizonyítani, hogy ezek a fiatalok, ezek a gyermekek fogyasztanak-e vagy sem. Ugye a miniszter úr és a biztos úr is megmutatta, hogy milyenek ezek az új csomagoló, csomagolások. Most ezeket, ezeknek ki a célcsoportja? El tudná nekem mondani? Felolvastam akkor gyorsan, még ki van a listámon. Herr Fjellner und Schlüter. Dann... Akkor elsőként Anderson asszony kapja meg egy percben a szót. Köszönöm szépen. Nagyon sok uh, ér elhangzott mindkét oldalról. Kérem, hogy magyarázza el tehát, hogy mit gondol ön az összefüggésekről ezen az iparágon belül, és az illegális cigaretta behozatal kapcsán az Európai Unió aláírt 2004-ben és 2010-ben egy egyezményt a legnagyobb gyártókkal, azzal kapcsolatban, hogy 1,65 milliárd euró fognak befizetni annak érdekében, hogy megszűnjön, vagy megakadályozzák a cigaretta csempészetet. Ezzel kapcsolatban mit tudon elmondani? Zommer asszony egy, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, sajnos az előadáson, csak a végét hallottam, mert későn érkeztem, de ugye önök képviselik itt az érdekelteket. Ami a mentoros cigarettákat illeti itt kapcsolatban, itt ugye önök a tilalom mellett foglalnak állást, tehát meg akarják tiltani az aromatizáló anyagokat, ezt önök méltányosnak, helyén valónak tartják. Aztán szeretnék a tubákot, a burnótot is betiltani, illetve ott az aromatizálást, mi tudjuk, a tubákolás az nem egészségkárosító dolog. A másik dolog a szabályosítása vagy egységesítése e, a csomagolásoknak, vagy a mm, semleges csomagolás kérdését saját magát akarja felhatalmazni erre a bizottság. A, a, a vállalatok képesek lesznek megakadályozni, hogy illegális termékek kerüljenek ebben az esetben e, tömegesen a piacra, hiszen azok ugye nem standardizáltak, már nem szabványosítottak e, és akkor nyilvánvalóan ezeket legalább sakban kell tartani, nem is tudjuk megakadályozni. És a harmadik kérdésem a visszakövethetőségi rendszernek biztosításának költségét mire teszi. Következő egy percben Christopher Fielner. Thank you very much, Mr. President. Uh... Köszönöm szépen. Egy másik probléma merül fel szerintem ezzel a szöveggel kapcsolatban. Én szerintem nem szabályozza kellőképpen a dohányipari termékek tartalmát egészségkárosító szempontból épp úgy, mint a hozzászokás szempontjából. Ugye itt sokszor maga tényleg az íz az, ami különbséget tesz, és igazából nem nagyon állnak rendelkezésünkre öm, fia, öm, különböző öm, adatok. Amikor fiatalabb voltam, és megpróbáltam cigarettázni, nem az íze miatt tettem, hanem azért, mert buta voltam, és úgy gondoltam, hogy ez menő. De nem. Nem az íze az, ami miatt az ember elkezd dohányozni. Nos, hát ezzel kapcsolatban a tudományos érvek érdekelnének. Rebecca Harms a következő court judgment, I have found many other court judgments saying the opposite, but I don't... Hát önök ugye egy bírósági ítéletre utalnak, én más bírósági ítéletekkel is tudnék példálózni, nem tudom, hogy pontosan mire gondolnak itt a hatékonysággal kapcsolatban. A felhívó mondatokkal kapcsolatban. 2003-ban volt egy tanulmány, 2012-ben megint csak különböző amerikai államokban, Ausztráliában és így tovább. Ezek mind-mind különböző olyan tanulmányok voltak, amelyek kimondják, hogy nem igazán hatékony a felírás. De ugyanakkor majdnem ingyen van, tehát hogyha csak egy embert is eltérít, akkor már van értelme. Le lehet ellenőrizni, de önök szerint akkor ez hatékony vagy nem hatékony? És akkor Rebecca Harms, köszönöm szépen. Én egy olyan problémával kapcsolatban tennék fel kérdést, ami a parlamentet és a is nagyon foglalkoztatja. Engem az érdekelne, hogy az önök szervezetében hányan, illetőleg más ilyen ernyő szervezetekben hányan vannak foglalkoztatva az európai dohányipari képviseletekben, és az el, követ, elmúlt két évben, illetőleg a következő évben mekkora a költségvetésük erre a brüsszeli lobby tevékenységre, valamint az is érdekelne, hogy egy közmeghallgatást, mint például itt ezt a szakbizottságbeli közmeghallgatást, miért nem tartják arra érde, érdemesnek, vagy elegendőnek, hogy az érdekeiket bemutassák. Ők ugye lobbistaként nagyon sok embert foglalkoztatnak, és nagyon nagy pénzt fordítanak ennek az új dohány irányelvnek a vizsgálatára. Köszönöm szépen, és mielőtt megadám a szakértőknek a szót. Szeretném zárásképpen még Borz úrnak, a biztosnak megadni a szót. Ugyan itt lesz még csütörtökön köszönöm, de akkor más témáról lesz szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, a mezőgazdasági um, tanácson veszek majd részt, úgyhogy szeretnék bizonyos dolgokat tisztázni. Megfelelő jogi bázisra rendelkezünk-e? Igen, a 114-es cikk, illetve a szerződések, amelyek kötelezővé teszik azt, hogy magas szintű közegészségügyi sztenderdeket határozunk meg. Tehát az 114-es, de 114-es cikk. A belső piaci politikákon belül a közegészségügyi magas sztenderdeket tartalmazza. Nos, az USA határozatait illeti. Persze vannak olyan határozatok, amelyek Reading úrat igazolják, vannak olyanok, amelyek ennek az ellentétét igazolják. Az amerikai polgárok is várják a legfelsőbb bíróság döntését. Nem lesz tragédia az sem, hogyha máshogy döntenek. 13 tagállam van az Európai Unióban, amelyek ilyen kis képszerű figyelmeztetéseket fogadtak el. Persze megvárhatjuk azt, hogy hogy hogy dönt az Európai Bíróság, igazándiból nem az az érdekes számunkra, hogy az amerikai törvényeket megszegjük, vagy nem, tehát nem az amerikai bíróság döntései alapján kell most itt orientálódnunk. Azok az országok, amelyek ilyen kis képes figyelmeztetés használnak. Van-e arra eh, bizonyíték, hogy a tisztességtelen kereskedelem növekedett eh, annak következett, következtében, hogy ezeket a szabályokat alkalmazzák eh, a figyelmeztetések, illetve az egészségre való figyelmeztetések tekintetében. Voltak bírósági döntések, európai bírósági döntések, azzal kapcsolatban, hogy a 114-es cikk a korrekt jogi alap, és a feladatunk a közegészségügy védelme. Köszönöm szépen, biztos úr! Nagyon örülök, hogy ilyen prominens személyek vettek itt részt az intézmények részéről, az Európai Bizottság és részéről, és köszönjük, hogy megválaszolta a kérdéseket. Most pedig megadnánk a szakértőnknek a szót. Hölgyeké az elsőbség, 5 percben. 5 perce van tehát önnek, hogy megválaszolja a kérdéseket, parancsoljon. I think I will be... Azt hiszem, hogy még rövidebb is lehetek, ugyanis a legtöbb kérdés tulajdonképpen nem hozzám szólt. De azért volt egy olyan kérdés, amely a grafikus felhívások hatékonyságára vonatkozott. Itt tulajdonképpen egyetlen egy dolgot említenék, amely rendkívül fontos. 80%-os a lefedettség abban a ilyen grafikus felhívásban, és abban az évben, amikor ezt bevezették, akkor 8%-ot visszatartott a fiatalok közül Uruguayban. Éppen ezért mi is úgy gondoljuk, hogy lesz hatása. Le tudjuk csökkenteni majd a fiatalok általi öm, alkalmazást, és talán más területeken is. Jövőre illetve hogy ugyanabban az évben, amikor Uruguayban csökkent a dohányzók száma Argentinába, amely nem vezette be ezt a felhívást, növekedett. Tehát ebből a szempontból még érdekesebb. Tehát ennyi, ennyit a tényekről. Köszönöm. Hőring úr. Igen, hát a legtöbb kérdés valóban hozzám érkezett, megpróbálok ezekre választ adni. Rész asszony utalt a nagyobb mértékű feliratokkal kapcsolatos helyzetre. Nos, hát azért nagyon sok tanulmány van ezzel kapcsolatban, ellent kell mondjak a mellettem ülő hölgynek, mert bizony nem biztos, hogy működik ez a rendszer, ugyanis gyakran az, ezek a felmérések azt kérdezik, hogy mit gondolnak erről, de az nem biztos, hogy azt tükrözi, hogy mit is fognak tenni a fogyasztók, hogyan fognak viselkedni. Nem ismerem egyébként a részleteit ezeknek a tanulmányoknak, Uruguay és Argentina tekintetében, de Kanadából tudok mm, adatokkal, szolgálni. Ott néhány évvel ezelőtt 25%-ról 50%-ra nőtt a felület, de igazából nem eredményezett hosszú távon nagyobb hatást. A kérdéssel kapcsolatban, hogy ismerem-e a WHO felmérését, nem ismerem, de mm, várom, hogy ezt adják át nekem, nagyon szívesen elolvasom, és szívesen vitázom utána erről. Nincsenek adataim azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unióban mennyit költenek a dohányipari cégek reklámra, ugyanis én nem is az összes céget képviselem itt, de amúgy is ezek bizalmas adatok. Aztán Anderson képviselő az illegális kereskedelemre mm, mutatott rá. Mi mindent megteszünk, ami a mi lehetőségeink szerint megtehetünk. Fontosak a márka neveink, és nagyon sok országban dolgozunk együtt a hatóságokkal annak érdekében, hogy ne hamisítsák termékeinket. Aztán persze vannak itt más illegális tevékenységek is, de ez az a terület, ahol aktívan próbálunk valamit tenni, hiszen miénk, miénk ezek a márkanevek, és ezért jogászaink megpróbálják megakadályozni azt, hogy lekoppintsák a termékeinket. Ami pedig a csempészetet illeti, itt ugye van egy együttműködési megállapodás, és itt egy gondolatra szeretném felhívni a figyelmet. Amikor a 14-es cikkel kapcsolatban ö, esett néhány szó. Nos, ez csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek itt az Európai Unióban kerülnek forgalmazásra, Írországban vagy az Egyesült Királyságban. Ezért fontos számunkra az, hogy ez a visszakövető, nyomonkövető rendszer az egyes, illetve hogy az Európai Unión kívüli területekre nem vonatkozik. Az elmúlt év novemberében egy jegyzőkönyvet írtunk alá, és ez mindazokra az államokra fog vonatkozni, amelyek ratifikálták. Remélem, hogy válaszoltam a kérdésekre. Ami a csomagolást illeti, valóban nem emiatt akarnak az emberek dohányozni, ez inkább egyfajta image kérdés, és mi is inkább azt szeretnénk, hogy megelőzzük a dohányzást. to answer Mr. Schlichter's question, I think... A következő kérdése válaszolva. Ugye itt a grafikus elrettentés, vagy a csak szöveges elrettentés kapcsolatáról mm, döntsünk majd úgy, ahogyan az Európai Unió döntéshozó szervei fognak dönteni, ezt nem nekünk kell most meghatároznunk. Az Európai Unióban azt hiszem, hogy a dohányzók nagy része tudja, hogy milyen következményei vannak. Akármilyen nagybetűkkel fogunk ráírni a cigaretták dobozára bármit, ez nem fog változtatni azon a tényen, hogy ők dohányoznak. Harms képviselő azt kérdezte, hogy hány ö, lobbistánk van itt Brüsszelben. Hát szerintem a European Transparency Initiative web oldalán kell ezt megnézni. Én nem tudom ezt a pontos számot, de biztos, hogy ott nagyon egyszerűen ezt meg tudják nézni. A biztos nagyon helyesen rámutatott arra, hogy a korábbi irányelv esetében a bíróság a bíróság döntése ö, mögötti megfontolások ö, nagy tekint, sok tekintetben össze, vagy egybeesnek a mi ö, véleményünkkel ugyanis itt ugye a belső piac harmonizálásáról van szó, és nem szabad, hogy kereskedelmi akadályokat építsünk. A biztos azt a kérdést is feltette, hogy vannak-e arra vonatkozó érveim, vagy bizonyítékaim, hogy a nagyobb felhívó szöveg vagy grafikus elemek megjelenése öm, szorgalmazná, vagy elősegítené a csempészetet. Aztán itt vannak a vékony cigaretták, azok az emberek, akik ezeket alkalmazták mostanáig, valószínűleg át fognak térni más termékekre, vagy lehet, hogy az illegális piacok felé fognak fordulni. Van-e erre vonatkozó bizonyítékom? Nincs, mert erre vonatkozólag nincsenek tanulmányok. Köszönöm szépen. Karl-Heinz Florenz kap még lehetőséget kérdésfeltételre. A dohányipar képviselőjéhez intézném a kérdésemet, hogyha ön azt mondja, hogy a reklámnak a befolyása nem olyan jelentős, sőt bizonyított, hogy gyakorlatilag kicsi, akkor miért félnek ennyire ettől? Másodszorban 700 ezer dohányzó hal meg évente. Én e, abban lennék érdekelt gyártóként, hogy e, pótoljuk a veszteségeket. Nem gondolja, hogy akkor a reklámnak mégis fontos szerepe lehet ebben? Akkor még egy kérdés a reklámmal kapcsolatban. Apologies, I would be happy to, uh, to address the, uh, the question. Szívesen megválaszolom Florenc úr kérdését, természetesen. A csomagolás nem játszik szerepet abban, hogy dohányozni kezdjenek az emberek, ugyanez érvényes a reklámra, de a legtöbb reklámot már betiltották az Európai Unióban. A parlament volt az tíz évvel ezelőtt, amely a dohánytermékek reklámozásának tilalmát tárgyalta. A csomagolás tájékoztatja a fogyasztót a termékről, amelyet választott, és ezen tájékoztatjuk tehát a fogyasztót a termékeinkről. Nyilván nem akarjuk a gyerekeket, hogy dohányozzanak. De azt akarjuk, hogy a, hogy a termékeinket piacra dobhassuk, és azok megválaszt megvásárolhassák, akik megfelelő információ birtokában önállóan dönthetnek. Ja? Akkor elértünk a végére kérdéseknek. Akkor nagyon röviden még ön kap szót. Igen, nagyon röviden. Az Egyesült Államok bíróságát többször is említették. Hadd mondjam el, hogy Kessler biztos, ö, bíró 2006-ban úgy döntött, hogy a dohánycégek megsértettek egy bizonyos dohányzás, dohánytermékek csomagolásával kapcsolatos törvényt. Különös tekintettel arra vonatkozóan, hogy hogy tagadták azt, hogy a marketing hatással van a fiatalok döntéshozatalára. Egyesek továbbra is tagadják azt, hogy a marketingnek mm, fontos szerepe lenne, és hogy ezzel főleg a fiatalokat célozzák meg. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy nézze meg az, az Egyesült Államok Bíróságának ezt a e, határozatát, hogyha ez érdekli a képviselőket. Köszönöm szépen, akkor ezzel elértünk a második rész végére. Az ír igaz, egészségügyi miniszter még szeretne szólni hozzánk ebben a témában. Kérem, hogy a hozzászólását, az összefoglalását fogja rövidre. Örülünk! hogy itt volt körünkben, parancsoljon öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, biztos, ö, elnök úr. Nos, né- néhány megjegyzésem lenne. Először is szeretnék köszönetet mondani Beleti asszonynak, és köszöntöm Riding úrnak is, hogy itt volt. Nem igazán értek önnel egyet, azt kell, hogy mondjam. Azt hiszem, hogy nem, nem hiteles az, amit ön elmondott. Azt szeretném kérni, hogy hogyha, én is azt szeretném kérdezni, hogyha annyira biztos abban, hogy nem eh, a hatással ez a figyelmeztetés a fogyasztói eh, magatartásra, akkor miért fél tőle annyira? Mi eh, ugye nem, nem jogos célkitűzés -e az, hogy, hogy védjük a polgárokat, hogy az egészségügyi, egészségügyi problémákat megakadályozzuk, megelőzzük, hogy az emberi életeket megóvjuk. Ön azt mondta, hogy vannak esetleg más intézkedések, amelyeket támogatni tudna. Hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezek milyen intézkedések lennének. Nagyon aggasztó, azt hallani, amit Linda McEwen mondott, a fiúk, fiatal fiúknak a dohányzási szokásaival kapcsolatban. Hát ezért mégsem igaz az, hogy az ön ágazata, ön által képviselt iparágnak semmi köze ehhez. Ahogy ez elhangzott, Ez az egyetlen olyan termék, amely akkor is halált okoz, hogyha rendeltetésszerűen használják. Ami a dohánytermékekben ö, meglévő ö, függőséget okozó és kifejezetten egészségkárosító anyagokat illeti, ezeket említette Fjellner úr, én támogatni szeretném Pertoletti asszonyt a Kanadával kapcsolatban. A Kanadába bevezetés óta négyszer annyi dohányzó nyilatkozott úgy, hogy szeretné, szeretne leszokni a dohányzásról. Ez már az első lépés. A átláthatóságról ön nagyon sokat beszélt, azonban nem igazán mondott semmit a lobby tevékenységről. 97 lobbista van itt a parlamentben, dohány lobbista. Nem tudom, mennyi pénzt költenek az ő támogatásukra és az ő fizetésükre. Én azt javaslom, hogy én azt mondom, hogy egy felelős, felelős iparági eh, képviselő elgondolkodna azon a jelenlegi adatok birtokában, hogy valami más eh, termék eh, termelésébe fogjon. Ez egyes vagy kettes diabétészben szenvedők esetében is nagyon veszélyes lehet a dohányzás. A dohányzás és a diabétesz amputációhoz vezethet. Ez katasztrofikus, katasztrofális következmény. Ezt okozza a dohányzás. Tudjuk, hogy minden mellett folytatják egyesek a dohányzást, és ez nagyon negatív következményekkel jár. Az ír parlamentben kellett beszédet mondanom, és az iparáktól kaptam egy levelet, amiben azt kérték, hogy ne nevezzem őket ördögi iparágnak. Azonban ez egy olyan terméket gyártó ágazat, amely az emberek egészségét károsítja, halált okozhat, és a fiatalokat is függővé teszi. Évente 700 ezer európai hal meg, és ön, az önök, ön, önök szeretnének utánpótlást. Az ezen embereknek az egészsége és élete forog kockán. Ez egy élet és halál kérd, élet-halál kérdése, ez a kérdés 7000 emberről van szó, úgyhogy megint csak azt kérem a képviselőktől, hogy az európai állampolgárok egészségét tartsák szem előtt a döntésük során. Köszönöm. Miniszter, Miniszter úr látja, hogy támogatásunkra számíthat ebben fel fogjuk használni a befolyásunkat az önök érdekében, és nagyon remélem, hogy a tanácsban önök is felhasználják a befolyásukat arra, hogy ezt a jogszabályt optimálisá tegyék. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott körünkben ma délután, most pedig Martina Pöcske Langének adom meg a szót, aki a német rákutató központ rákmegelőző osztályának eh, a vezetője. Could I have please my first slide? Köszönöm szépen, és meg is kérem, hogy az első uh, diát tegyék fel a képerny képernyőre. Tehát kérem a technikusokat, hogy az első diát vetítsék ki. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy először is mindenkit szeretettel üdvözöljek a meghallgatáson. Én a német rákkutató központot képviselem, amely a bizottsági indítványa kapcsolatban javaslatokkal élt a dohány irányelve kapcsolatban. A javaslatunk az, hogy menjenek olyan messze, amennyire csak elmehetnek, és most cselekedjenek. A legkülönbözőbb folyóiratokban, a Rákutató Központnak a kiadványaiban foglaltunk állást eh, a adalékanyagok rákkeltő hatásával kapcsolatban. a dohány adalék anyagok tilalmával kapcsolatos nemzetközi konszenzus a WHO keret eh, konvenciójának, eh, dohány, dohánytermékek ellenőrzésével kapcsolatos keret eh, konvenciójának 9.-10. cikkeire vezethető vissza, és ez szolgál egyébként a jelenlegi irányelvi szabályozás alapjául is. Miért volt ennyire aktív az Európai Unió ebben a kérdésben? Tehát miért is ilyen aktív az Európai Unió, és miért kellene a dohány adalékanyagokat betiltani? Ennek az a alapja tudományos tényeken, tudományos bizonyítékokon alapul, és magának, a dohányiparnak a saját kijelentésein is nyugszik. Itt van például egy idézet a BAT-tól, a BAT dohányipari cégtől, amely azt mondja, hogy arra használjuk ezeket az adalék anyagokat, hogy a dohánytermékeknek az íze kellemesebbé váljon, hogy az irritáció csökkenjen a dohánytermék fogyasztásakor. Ez ezt nagyon sok egyéb publikáció és tudományos eredmény is alátámasztotta, és ezek bizonyították, hogy ezek az adalékanyagok ahhoz vezetnek, hogy a dohánynak az élvezeti értéke növekszik, és nyilvánvalóan közvetetten ez felelős a fogyasztásnak a magasabb szintjért, és ezáltal a magasabb egészségügyi kockázatokért is, illetőleg a megbetegedési és halálozási számok növekedéséért is. Engedjék meg, hogy mutassak három diát a tudományos felismerésekkel kapcsolatban. Egyik ugye a cukor és a cukorhoz hasonló termékek, ide tartozik például a glükóz, a fruktóz, a szaharóz, a méz, ezek javítják a dohánynak az ízét, lágyítják a dohányterméknek az ízét, kellemesebbé teszik az érzetet, ugyanakkor az égésnél karcinogén rákkeltő anyagok szabadulnak fel belőlük. A másik e, ilyen adalékanyag, bocsánat, még visszatérek a e, cukorra. Miért engedjük meg, hogy a, ezt a mérget, a dohányt édesítsük, és édes méreg legyen belőle. Nézzük a másik adalékanyagot, a mentolt. Nagyon sok olyan tudományos eh, publikáció van, ami azt mondja, hogy a mentol enyhébbé teszi, lágyasabbá teszi eh, a dohány ízét, hiszen ez ugye eh, lehűti, vagy ilyen érzet, hű, hűs érzetet kelt, és enyhíti a fájdalmat. Vannak például például a köhögés csillapító szerek, eh, amelyek mentolt tartalmaznak, és ismerjük a mentolnak a hatását, mentolt adalékova nő a fogyasztás, tehát több dohányfű szívható be. A mentolos cigaretták Európában eddig kis piaci részesedéssel rendelkeztek, de a dohányipar azt tervezi, hogy növeli ezt a piaci részesedést. Ezt ismerjük az ő saját dokumentumaikból, a saját értekezleteiken, rendezvényeken tartott beszédekből. Úgyhogy fontos, hogy ezt figyelemmel kísérjük. De hát a mentort nem csak a mentolos cigarettában használják, majdnem minden egyes dohány márka más anyagokhoz keverve használja a mentolt, mint adalékanyagot. Aztán itt van az édes gyökér, ezzel kapcsolatban azt kell tudni, hogy ez is ízjavító anyag, és az amúgy keserű és keserű mérgező dohányt azt megédesíti tudományos felismerések azt mutatják, hogy ennek az édes gyökérnek az égése során rákkeltő anyagok szabadulnak fel. Úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. Ezen túlmenően vannak olyan adalékanyagok is, amelyeknek nincsen valamilyen sajátos íze, ilyen például a, a guárgumi, vagy vannak más színező anyagok, eh, például, amelyeknek nincsen ízük, de égéskor rákkeltő anyagok keletkeznek belőlük. Vannak az ízt nem módosító adalékanyagok, amelyek a terméknek pusztán attraktivitását hivatottak növelni. Most térjünk át egy olyan piacra, amely fontos szerepet játszik a bizottság javaslatban, mert nagyon markánsan alkalmazza az ízjavító anyagokat. Nem szabad, hogy a vanília, a mentol, az exotikus gyümölcs ízanyagok arra legyenek felhasználva adalékanyagként, hogy az attraktivitását növeljék a dohánytermékeknek. Elhangzott, hogy ez csak egy kicsi piac jelenleg, de mindenképpen veszélyes, hiszen a fiatalok körében eh, erősíti a dohányzásra való eh, rászokást. A igazán nagy piaci részesedés az, egy, az másfajta termékek eh, másfajta termékeket illet meg, ezekre koncentrálnék most. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mely márkák a piacvezető márkák. Mind azok az anyagok, a különböző adalékanyagoknak a keveréke, amelyeket a dohánytermékekben használnak, lehetővé teszik a dohányipar számára, hogy a termékeiket attraktívabbá, piacképesebbé tegyük, tegyék. Maguk a dohányipari cégek is újra és újra elmondják, hogy ezzel a dohányzást szeretnék kellemesebbé tenni, szeretnék az embereket a dohányzásra rászoktatni. Tehát gyakorlatilag az adalékanyagok keverésének hatása egy olyan szinergia hatás, amelynek ö, során ö, kisebb mennyiségben használt különböző anyagok keverékével ugyanazt a hatást érik el, mint hogyha egyetlen adalékanyagból nagy mennyiséget alkalmaznának. Így csökkentik az adalékok mennyiségét, de azt tudni kell, hogy ezeknél az adalékanyagoknál nincsen egészségügyre nézve aggálymentes határérték, kis mennyiségben is karcinogén rákkeltő anyagok szabadulnak föl ezeknek az anyagoknak az elégésekor. A következő dia pedig egy új technológiát mutat be, amit azért vezettek be, azért alkalmaznak, hogy, a, hogy attraktívvá tegyék egyre több ember számára a dohányzást. Ezek a különböző kis ö, ö, szűrőbe elhelyezett kapszulák. Mik a mi ajánlásaink? Mit kellene tenni? Mi amellett foglalunk állást, hogy az adalékanyagok teljes körűen be legyenek tiltva, azok az adalékanyagok, amelyek a dohánytermék attraktivitását növelik és ízletesebbé teszik a dohány terméket. Hiszen ez megnehezíti a fiataloknak a rászokását a dohányzásra, illetőleg megnehezíti a már dohányzók leszokását. Úgy gondoljuk, hogy a rákkeltő adalékanyagokat mindenképpen be kell tiltani, legyen szó önmagában rákkeltő, vagy az égés során rákkeltő anyag felszabadulása az vezető anyagról. Mit nem szabadna tenni? nem szabadna határértékeket bevezetni az adalékanyagok számára. És miért? Azért, mert nincsenek megbízható módszereink ezeknek a határértékeknek a meghatározására, és nagyon sok interakció alakul ki az egyes adalékanyagok között, ezek kölcsönhatásban lépnek egymással az égés során, és ezeknek a hatása beláthatatlan. Összefoglalóan tehát az adalékanyagoknak a teljes körű tilalmára van szükségünk, azoknak az adalékanyagoknak a tilalmára, amelyek a dohányterméknek az ízletességét vagy attraktivitását növelik. És nyilvánvalóan a gyártóknak és az importőröknek igazolniuk kell, hogy a még megmaradó adalékanyagok azok ártalmatlanok. Szükség szerint tudományos adatokkal, statisztikákkal is szolgálhatunk ezben a kérdésben, és meg tudjuk mondani, melyek lennének azok az adalékanyagok, amelyeknek a betiltása szerintünk fontos, és melyek azok, amelyeket nem kellene betiltani. Köszönöm szépen, következő előadón Luki Ossens, aki az Európai Rák ellenes ligának a vezetője. Mr. Chair, uh... Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Beszélni fogok az illegális kereskedelemről. Ugyanis 92 óta ezzel foglalkozom, 18 különböző cikket jelentettem már meg ezzel kapcsolatban. Ugyanis uh, itt a fő téma az az, hogy uh, a sziparág másmód, mint amit a tudományos kutatások alá támasztanak. Amennyiben magas volt a az adózás, akkor, akkor sokkal nagyobb volt a csempészet is, mondták ezt. De ez nem így volt. 20 évvel ezelőtt például nagyon magas volt a az adózási szint Dániában mégis nagyon alacsony volt a cigarettacsempészet, ennek az ellenkezője volt elmondható Spanyolországról vagy Olaszországról. Én akkor úgy is gondoltam ezt, és egyébként 97-ben a parlament is így gondolta ezt, valamint az európai közösségek is így gondolták ezt. 2004-ben 1 milliárd euró vagy dollárt fizetett ki az egyik cég, és még további cégek is Kanadában 1,7 millió kanadai dollárt fizettek ki büntetésként. Ők akkor azt mondták, hogy igen, ez a, volt a múlt, de ez többé nem fog előfordulni, nem veszünk többet részt a cigaretta ö, csempészetben. De mi is az oka a csempészetnek? Ez azt hiszem, hogy a kereslet kínálat fogalmában keresendő, és illeg, legális és illegális dohányipari cégek szeretnének minél több pénzt keresni. A korrupciónak is van hozzá köze, valamint a szervezet bűnözésnek, illetve a bűnözési, bűnözői csoportoknak és a nem hatékony kormányzati felügyeletnek. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy inkább a kínálati oldalról történnek lépések, és nem a kereslet nagyon erős. 18 európai országot vizsgáltunk meg 2010-ben, és megvizsgáltuk, hogy hogyan is néz ki az illegális kereskedelem. Kiderült, hogy ez nem a dohányipari termékek árával függ össze, hanem inkább azzal, hogy van-e határuk Ukrajnával, Oroszországgal, Moldovával vagy Fehér Oroszországgal. Mit is mond az ipar? Az ipar egy kampányt kezdett, amely azt mondta, hogy ha túl egyszerű lesz a csomagolás, akkor ez nagyobb csempészetet fog eredményezni. mert hogy így könnyebb lesz lemásolni. És olcsóbb is. A GTI két nagy fehér dobozt mutatott, de igazából nem ez a valóság, mert nem fehér egyszerű dobozok lesznek, hanem felhívásokat fognak tartalmazni a csomagolások, illetve képanyagot. Ő az iparák szerint a márkanév az, ami nehezebbé teszi a lemásolást, illetve hát az illegális cigarettagyártást. Igazából bármilyen ö, dizájnt le lehet másolni, és egyébként ezt a Philip Morris-tól származik, ez a ö, valóság, vagy tehát e, ezt, ezt a Philip Morris mondta, pedig ezt egy más helyszínen mondta ki a Philip Morris, bármit könnyű lemásolni. hogy olcsóbb lesz-e lemásolni ezeket a termékeket. Nem. Ez sem igaz. 10-12 centbe kerül a ö, cigaretta előállítása a ö, csempészek számára, egy vagy két centet lehet ezen keresni, hogyha nem annyira drága a csomagolás, hiszen ez csak maximum az egyharmadát teszi ki a teljes árnak. És itt megint csak a Philip Morrisra térnék vissza, aki szintén ugye azt állítja, hogy rendkívül alacsony az előállítás költsége. Az EU készítette egy hatásvizsgálatot, decemberben, 2012. decemberében. Az Egyesült Királyság beli határvizsgálat a 20-as oldalon azt mondja, hogy nem fehér dobozok lesznek ezek az újfajta csomagolások, hanem különböző képek lesznek rajta és ezt igen, le lehet másolni, bármit le lehet másolni, bármit lehet ö, csempészni, tehát innentől kezdve nem állja meg a helyét az az érv, hogy a csomagolás miatt a csempészet meg fog nőni. Kanadában egy kanadai diagramot láthatunk itt, a lefoglalt cigaretták mennyiségéről. 2008 óta ez állandóan csökkenő tendenciát mutat az illegális cigarettakereskedelem. 2010 óta még inkább csökkenő tendenciát mutat, Úgyhogy azt hiszem, hogy azért a keresked, az illegális kereskedelem az sokkal bonyolultabb kérdés, mint ahogyan azt a dohányipar próbálja beállítani. És itt van a híres jegyzőkönyv, a Szöuli jegyzőkönyv 2012. november 12-éről. Ugye ezt aláírták már az államok, de még nem ratifikálta minden állam. Ez egy olyan jegyzőkönyv, amely nemzetközi egyezmény szintjén áll, és ezzel kapcsolatban arra szeretnék emlékeztetni, hogy az Európai Bizottság javaslatában nem minden ö, kiszerelésen ö, kötelező ezeket ö, a jegyeket ö, feltüntetni. Ebben a jegyzőkönyvben ugye olvashatunk az iparág szerepéről, a 8.12-es pontban, a 8.13-as pontban jelennek meg ezek a gondolatok. Az egész rendszert ellenőriznie kell a részes feleknek. A visszakövethetőségi javaslat az Európai Unió részéről arra mm, volt egyfajta válaszadás, hogy a múltban a nagy dohánygyártó cégek voltak azok, amelyek megszervezték a csempészetet is. Az, hogy pontosan hogyan és hol fogják az adatokat tárolni, ezt az Európai Unió Bizottságának kell majd eldöntenie valamelyik tagállamban, Európai Uniós szinten, és nem céges szinten, mint ahogyan azt a mostani javaslat tartalmazza. Ezzel kapcsolatban fontos azt is végig gondolni, ha visszakövethetőséget akarunk, akkor fontos az, hogy egységes meghatározó jegyeket tartalmazzanak a termékek, ugye ezeket a különböző kiszereléseket fel kell bontani, és meg kell nézni, hogy megvan-e mindegyiknek ugyanaz az ismertetőjegye. És végül semmilyen érvel nem lehet alátámasztani azt, amit az iparág mond, mi szerint a csomagolás megváltoztatása további illegális kereskedelemhez fog vezetni, és bármit könnyű egyébként lemásolni, hamisítani. A tagállamoknak kell tehát döntenie erről a kérdésről. A visszakövetkeztet, visszakövet, vagy nyomon követhetőség tehát nem delegálható az iparágra. Elnök, köszönöm szépen. Következő felszólaló, dr. David Hammond, aki Kanadából, a University of Waterloo-ból érkezett. Köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Arra kértek, hogy a csomagolási és címkézési kérdéseket vizsgáljam meg. Davidnek hívnak engem is, mint a Dávid és Góliátban, de ez véletlen. Nos, számos bírósági döntést említettek itt, amelyek Ausztriára, illetve más országokra vonatkoznak csomagolással kapcsolatban. A reklámozás és a marketing nagyon fontos szerepet játszott a dohányzás növekedésében. Legújabban a egyes reklámcsatornákról eltűnt a dohánytermékek reklámozása a tilalmak miatt. A csomagolásnak a célja az, hogy minél hamarabb elérje a fogyasztókat, és nem csak, egy, nem csak a cigarettának a minőségét, hanem hanem az élet minőséget, tehát egy lifestyle reklámról van itt szó, életérzést reklámoz, reklámoznak ezek a reklámok. Az, általán, az átlagos dohányzó évente több ezerszer néz rá egy, egy csomagolásra, és a fiatalok látóterében vannak ezek a termékek. Na most három területre szeretnék kitérni, ami a, a magatartás, a, az eddigi adatokat illeti. Nos, látják, hogy ezek standardizált csomagolások, ezeken ezek különböző típusú csomagolások, illetve a csomagolások típusa egyforma, de mégis különbözőek ezek a csomagolások. A Malborónak különböző te, csomagolású termékeiről van szó. 2012-ben vezették be ezt a standardizált csomagolást Ausztráliában, és aztán Új-Zéland is követi ezt. A Ausztráliában számos per indult ezzel kapcsolatban. Az Ausztrál legfelsőbb bíróság azonban helyben hagyta ezt a standardizált csomagolást. Ugyanis abból indulnak ki, hogy, hogy ez csökkenti a dohányzás terjedését. Több mint 30 tanulmány készült ezzel kapcsolatban, a szedezett csomagolással kapcsolatban, és tapasztalatokon alapuló adatokat gyűjtöttek. Itt bizalmas dokumentumokról beszélek. Itt ebben fogyasztói magatartásra vonatkozó kutatások szerepelnek, bíróságügyek, stb. Tehát a csomagolás igenis, hogy hatással van a választásra, a fogyasztói választásra. Ami arra, Egy bizonyos csomagolás bevezetésekor az Egyesült Királyságban nagyon elterjedt ez az így csomagolt termék, annak ellenére, hogy más területen reklámozni nem lehet. Egyes termék típusokat kevésbé kevésbé mm, egészségkárosítónak tekintenek a fogyasztók, mint másokat. Aztán az is bizonyított, hogy az, a márka megjelenését, az, az általa kiváltott életérzést befolyásolja a csomagolás. Hogyha valaki egy ilyen egyszerű csomagolású cigarettát lát, akkor kevésbé vásárol. Legalábbis a fiatalok kevésbé fogadják el az ilyen csomagol, csomagolt terméket. Azonban nagyon nagy a valószínűsége az, hogy annak, hogy az ilyen csomagolás csökkenti a dohányzást a fiatalok közé, között. Nagyon nehéz ezt megítélni, azonban, hogyha még egy kis hatás is nagy előnyel járhat. Az Európai Unióban, hogyha csak egy százalékban egy százalékban csökkenti az egyszerű csomagolással a fogyasztást, akkor ezzel egy, egy, egy millióval kevesebb dohányzó lenne az Európai Unióban. Aztán itt vannak a, a vékony cigaretták például, ezeknek a megtiltása. Az európai irányelv ezt ezt tervezi. A vékony cigaretták egyre inkább terjednek az Európai Unióban, ezek a leginkább terjedő termékek az Európai Unióban. Az dohányipari ágazatnak a kutatása azt mutatja, hogy a vékony cigarettákat sokkal inkább kevésbé károsnak tartják, és azt hiszik az emberek, hogy ezzel a súly, a testsúlyt ellenőrizhetik, vagy kordában tarthatják. A lányoknak 46%, a fiúknak 30%-a azért dohányzik, hogy a testsúlyát kordában tartsa a, tiz, a dohányosok zás 89%-ban ifjúkorban dől el. A, ezt a fiatal nők közötti dohányzás, például ez egy Philip Morris anyag, amely a 15-17 év közötti lányokat jelöli meg célcsoportnak. Aztán a, mi a super slim um, csomagolást illeti, azon is el lehet helyezni eh, ilyen eh, eh, termék, ilyen figyelmeket, figyelmeztető jeleket, azonban ezen a vékony csomagoláson szinte olvashatatlan. Azonban a ezek ugyanolyan elrettentő hatásúak. Végül pedig, ami a ami pedig ezeket az egészségügyi figyelmeztetéseket illeti, egyértelmű a tapasztalat ezzel kapcsolatban. Több mint száz tanulmány jelent meg a témával kapcsolatban. Ez, itt, ebbe szerepelnek látásvizsgálatok, agyszkennel vizsgálatok és egyéb vizsgálatok. Van egy Egyesült Államokbeli döntés, amelyet említettek itt a képek, képes figyelmeztetéssel kapcsolatban. Több mint 50 ország vezette be a nagy képes figyelmeztetéseket. Nagyon sok dohányipari cég ezt megtámadta bíróságon. Azonban egyetlen olyan bíróságot sem ismerek, amely a dohánygyártóknak adott volna igazat. Tehát ezzel mit, nézzük meg, hogy mit mutat a tapasztalat. A, a dohányzással kapcsolatos figyelmeztetések az Ausztráliában a dohányzók 34%-át motiválták arra, hogy szokjanak le a dohányzásról. E, és ezzel szeretnék elérni a nem dohányzókat is. A nem dohányzók 60%-a eh, emlékszik eh, csomagoláson feltüntetett figyelmeztetésre, és a soha nem eh, dohányzók 43% az Egyesült Királyságban azt mondta, hogy ezek a figyelmeztetések győzték meg arról, hogy el kezdjük a dohányzást. Bizony van meg, ö, ö, hivatalos, tudományos tapasztalat és tanulmány az a kapcsolatban, hogy ezeknek a képes figyelmeztetéseknek statisztikailag jelentős hatása van a dohányzás elterjedésének csökkenésére és a leszokásra. Ez nem véleménykérdés, ez ténykérdés az Európai Uniós országokban mi a helyzet, ami a nemzetközi sztendereket illeti. Több mint 50 ország vezette be ezeket a a, ezeket a figyelmeztetéseket. Nagyon sok Látják, hogy mekkora figyelmeztetés, mekkora méretű a figyelmeztetés a különböző országokban a csomagoláson, és ami az európai csomagolásoknak csak az egyik oldalán van kép, az legtöbb többi országban mind a két oldalon van kép. Ezek a figyelmeztetések a hatásukat, hatásuk csökken, ahogy megy az idő. Az Európai Uniós az Európai Uniós tapasztalatok is ezt mutatják. Ezeknek a figyelmeztetéseknek azonban nagyon fontos, hogy ezek továbbra is sokkolóak legyenek, de hitelesek a sokkoló információ mellett, emellett nagyon fontos az is, hogy támogatást nyújtsunk a leszokni kívánó ö, ö, dohányosoknak. Azt hiszem, hogy egyértelmű a hatásuk ezeknek a, ezeknek a mm, csomagolásoknak Naponta kb. 2000 ember hal meg Európában, tehát egy baloldali csomagolás ez erre utal. A jobboldali csomagolás, ez még mindig megengedett az Európai Unióban, ez még mindig teljesen legális, és így adják el a dohánytermékeket egyes országokban. Köszönöm szépen. Rednerin ist Dr. Jane King. She Következő hozzászóló eh, Jean King, eh, Tobacco Control igazgatója, tessék. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy eh, ide jöhetek és beszélhetek arról, hogy a, az ellenőrzési rendszerben hogyan kíván részt venni az iparág. Mi a rákutatással foglalkozunk, megelőzés kutatásával egyaránt. Kutatóintézetként nagyon fontos az, hogy bármi, amit elmondunk erről, azt mindenképpen érvekkel tudjuk alátámasztani. Arról fogok beszélni, hogy mit kell tennünk a sziparág ellen. Mit tudunk az 5.3-as cikk alapján tenni, és milyen kötelezettségek hárulnak ránk. Először is, hogy miért kell elleneznünk az iparágat, hát hallhattuk azt, hogy mennyi halálesetet okoz évente, és ugye nagyon fontos egészségvédő jogszabályok nem születtek meg, vagy ezeknek a megszületését gátolták, illetve el későbbre kitolták, és ráadásul az iparág még nem megbízható tudományos kísérleteket is végzett, illetve megbízott olyan kutatókat, akik nem helyes információt adtak ezzel kapcsolatban. A gyermekek, a nők és a fiatalok a fő célcsoportjai ennek az iparágnak, és láthatjuk azt is, hogy több száz referenciával lehet ezt alá támasztani Úgyhogy itt igazából nem egy általános fogyasztási termékkel van dolguk, hiszen hosszú távon öl ez a termék, és nem egy normális iparággal van dolgunk, hanem ahogyan arra rámutat a kutatás is, megpróbálja ez az iparág az egészség védelmét akadályozni, főleg a gyermekek védelmét, mert itt bizony ez nem ö, döntés kérdése, hanem nagyon gyakran ö, már gyermekkorban megkezdődött ö, addikciót okoz. Ö, hallhattuk, hogy ö, az Egyesült Királyságban milyen sok gyermek kezdi el a dohányzást, és mi azt szeretnénk, hogyha ez a gyakorlat befejeződne, vagy megakadályoznánk mindezt mit is tett az iparág annak érdekében, hogy ne, tudjunk, ne tudjuk megfelelőképpen védeni a egészséget? Rengeteg dokumentumot tettek közzé az interneten is, amely úgy néz ki, mintha tudományosan alátámasztott kutatás lenne, pedig nem erről van szó. Három érvet használnak. Egyrészt, hogy ez nem Európai Uniós hatáskörbe esik, hogy rossz lenne a hatása a gazdaságra, ezeket újra és újra felhasználják, tehát megismerjük már ezeket a, az érveket. De igazából ezek alaptalan érvek, mert egész egyszerűen csak azt szeretné elérni az iparág, hogy ne valósuljanak meg a szigorúbb szabályozások. Nézzük most ezt az 5.3-as cikket a keret megállapodásból, amelynek célja az emberek védelme. A WHO 176 ö, ország ratifikálásával hozta tető alá ezt az egyezményt, ebben pedig azt olvashatjuk, hogy alapvető konfliktus van a közegészségügyi érdekek és a dohányipar érdekei között. Éppen ezért a különböző kormányoknak mindent meg kell tennie az átláthatóság érdekében, illetve hogy milyen interakciókat folytat a hm, dohányipar más felekkel. Tehát minél inkább az a fontosabb, hogy a iparágat megfelelő szabályozás alá tudjuk vetni. Ezt kimondja a keretmegállapodás is. Egyfajta magatartási kódexet kellene létrehozni az mindazok számára, akik a dohányiparral kapcsolatban állnak. Reméljük, hogy az Európai Unió a legmagasabb nemzetközi sztenderdeknek fog megfelelni, de mik ezek a bevált gyakorlatok? Mik ezek a magas nemzetközi sztenderdek? Tudjuk, hogy az Európai Bizottság, illetve a parlament is most is léteznek ilyen intézkedések, de ezek nem elegendőek. Arra van szükség, hogy egy olyan magatartási kódot, kódexet hozunk létre, amely kifejezetten az, erre az iparágra vonatkozik, és hogy az Európai Bizottság tisztviselői mindig a leg tehát szétválaszták a különböző érdekeket, amikor ezzel az iparággal folytatnak tárgyalásokat. Ezen felül azt is biztosítanunk kell, hogy a lobbisták tevékenységét körbe tudjuk határolni. Ezért fontos az, hogy a parlamenti képviselők, illetve a tisztviselők és az iparág közötti találkozókat az interneten is fel tudjuk tüntetni. A tagállamok felé is meg kell feleljenek a az elvárásoknak a parlamenti képviselők, és mindig, amikor ez lehetséges, akkor egy találkozókról a jegyzőkönyveket Európai Uniós szinten is közzé kell tenni, hogy az átláthatóságot biztosítsuk. Természetesen a lobbistáknak is joguk van arra, hogy elmondják véleményüket. Minden esetre a találkozókra, személyes találkozókra csak akkor enged adnánk lehetőséget, hogyha erre valóban nagyon nagy szükség van. az Európai Unió ezzel olyan üzenetet küldene a világ felé, hogy az egészségvédelmét magasabbra teszi, fontosabbnak véli, mint ennek az iparágnak a profitját. Köszönöm szépen, áttérünk akkor az eszmecserénkre. Elsőként Panajova asszony kap szót. Parvanova asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, bolgárul fogok beszélni.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 damit die Kollegin auch bulgarisch sprechen kann. A kolléganő bolgáról szeretne beszélni. Rendben, akkor az elejéről kezdem. Betartjuk akkor a... Megállítottuk az órát, és betartjuk az időt. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek az elmondottakért. Az általuk eh, megállapítottak szerint eh, szükség van itt egyfajta intézkedés csomagra, de úgy tűnik, hogy ezek nem lesznek hatékonyak az intéz, ezek az intézkedések, ugyanis a szektor képviselőinek eh, hatékonyabb elképzelései vannak, hogyan tudják ezeket az intézkedéseket kíván, kivédeni. Ez egy súlyos probléma, és nem csak az európai polgárok számára, világszinten súlyos problémáról van szó. Engedjék meg, hogy elmondjam a következőket önöknek. Malboró Men, a Malborónak a reklám arca, sokat dohányzott, és 20 év alatt a sírba dohányozta magát. 2002-ben azt állapította meg a Philip Morris dohányipari cég, hogy 280 ezer dolláros térítés jár, kártérítés jár a rokonainak, azért, mert Malboró ment ténylegesen a dohányzásban halt meg. Rendkívül egészségügyi költségekhez is vezet ez, ahogy hallottuk. Miután ismerjük ezeket az érveket, én kigondoltam egy olyan intézkedés csomagot, ami talán az iparág tetszésére is számot tarthat. Például A dohányzásban, mint halálokban elhalálozó emberek esetében lehetne valamifajta térítést kérni a dohányipartól. Aztán azt is javasolnám, hogy a csomagolásra ne figyelmeztetések kerüljenek képi vagy szöveges formába hanem minden egyes cigaretta, tehát minden egyes szál cigarettán legyen egy figyelmeztetés. Fontos, hogy a dohány ellenes reklámot finanszírozza a dohány ipar. Azok pedig, akik elvesztik a munkahelyüket a Dohány szektorban, azoknak tovább képzési eh, továbbképzési intézkedéseket kell biztosítanunk, és ezt is a dohánygyáraknak kelljen finanszírozniuk. Ami a dohánytermékek gyártását illeti, Ja, vielen Dank an die Referenten. Lize, köszönöm szépen az előadóknak a hozzászólását. Szeretnék utalni még egyszer arra, hogy alapvetően támogatom a javaslatot, de mégis azt kérném, hogy tartsunk be a tisztességes eljáráshoz fűződő szabályokat. Itt tapsra tartott számot már néhány hozzászólás. Úgy gondolom azonban, hogy nem szabadna itt az ilyen tetszés nyilvánításra lehetőséget adni, legyünk komolyak. Két dologra utalnék. Az egyik a passzív dohányzás. A dohányipar kétségbe vonja, hogy ilyen ilyen komolyak, ilyen súlyosak eh, a passzív dohányzással kapcsolatos adatok, és a WHO adatainak eh, megfelelő számú eh, a halálozások száma. Én a parlamenti képviselőségem előtt orvosként működtem, úgyhogy teljesen nyilvánvaló eseteket láttam, amikor a passzív dohányzásra függött össze egy gyereknek a halála, és láttam, hogy a passzív dohányzás más károkhoz is vezethet, amire tudományos bizonyítékok vannak, úgyhogy véleményem szerint vannak statisztikák, és én újra megerősíteném azt a javaslatomat, hogy többet foglalkozunk a passzív dohányzással, és a 90%-ok, 90%-a ezeknek a figyelmeztetéseknek ne feltétlen csak a, magának a dohányosnak az egészségére hivatkozzon, hanem például a passzív, do, passzívan dohányzó gyermekeknek az egészségére is. Tehát a képi és szöveges figyelmeztetések a csomagoláson, azok igazodjanak ehhez, ezt kezdeményezni. És még egyszer, ami az elektromos cigarettáknak a kérdését illeti, szeretnék itt is valamit leszögezni, amiről már volt szó. Senki sem állítja, hogy jól hatnak az egészségre az e- elektromos e, cigaretták, de sok olyan levelet kaptam, amiben azt mondták a levélírók, hogy ez volt az én eszközöm arra, hogy leszokjak a dohányzásról, és nyilvánvalóan e, a passzív dohányzásnak a veszélye az elektromos cigarettánál pedig egyáltalán nem áll fenn. Ugye, a, a heroin esetében például a kockázatok csökkentésének a politikát folytatjuk, tehát az Európai Unióban a heroint az állami szervek osztják azért, hogy a kockázatok csökkenjenek. Nem tudom, hogy az elektromos cigarettára nem lehetne ugyanezt tenni. Zomer asszony, köszönöm szépen az elektromos cigaretta kérdésében, nekem is lenne mondani valom, de van más kérdésem is. Az első előadó, elfelejtettem a nevét, Pöcske Lange asszony, Ön folyamatosan méregnek nevezte a, a dohányt, és aztán beszélt más mérgekről, amiket hozzákevernek, tehát maga a dohány is ugye egy méreg. A kanadai előadónknak tenném fel a kérdést, hogy miért vannak még egyáltalán dohány termékek akkor Kanadában? Nem úgy van-e, hogy Kanadában tulajdonképpen betiltották, vagy be kellene tiltani a Dohány termékeket? hiszen ez lenne a logikus konzekvenciája a dolgoknak hogyha a dohány ez nem egy helyén való dolog, és ennyire mérgező, akkor nem kéne piacra engedni. De mégiscsak ott van a, te, a boltoknak a polcain. Bármi is az oka, az a helyzet, hogy dohánytermékek még mindig vannak a boltokban. Esetleg ezzel kapcsolatban az álláspontjukat, vagy ennek az okait azt elmondanák? Azért ez mégis egy olyan dolog, amihez alkalmazkodunk kellene. Ami pedig a második előadó által elmondottakat illeti, ő elmondta, hogy a csomagolás mindenképpen befolyásolja a fogyasztóknak a magatartását, ezzel kapcsolatban vannak szakvélemények. Van esetleg egy felsorolása ezekről? Ugyanis itt folyamatosan erről beszélünk, hogy erről meg arról vannak szakvélemények, tanulmányok, statisztikák, mi egyebek, de hát aztán erről beszélhetünk, kérem, hogy adjanak egy pontos felsorolást, hogy mit hol találunk meg, hol vannak ezek a tanulmányok. Alapvetően alapvető megfontolásokból van erre szükségem. Alapvető megfontolásokból nem engedjük meg a tetszésnyilvánítást sem. Zommer asszony. Zommer asszony alapvetően nem megengedett uh, a tetszés nyilvánítás, erre utaltam az előbb, ez itt az eljárásmód. Következő hozzászólom pedig Kumutzákosz kolléga kap szót. Másfél percben lehetőség szerint, különben nem tudjuk betartani az időkeretet. Köszönöm szépen, elnök úr, két megjegyzésem lenne. Itt már a bevezetőben elhangzott az egyik dolog, amiről szólnék. A bevezetőben azt hallhattuk, hogy az irányelvnek a módosítása által az egységes piac működése is javítható, és ez a közegészségügyi helyzet javításához is hozzájárulhat. Tényleg vannak olyan elemek ebben a jogszabályban, amik javítják az egységes piac működését? Hát ez hangzott el a bevezetőben. Ugyanakkor vannak olyan intézkedések, amik nem igazán szolgálják ezt a vért vagy valós célt, sőt, a egységes piac működését kifejezetten gátolják. Lehet, hogy javi, ugye nem tudom, hogyan lehetne a közegészségügyi, egészségügyi célokat és a belső piaci működési célokat egytető alá hozni. A másik megjegyzésen pedig a bevezetőben hallhattuk azt is, hogy bizonyos fajta tilalmakat kellene kimondanunk eh, a speciális, különleges dohánytermékek eh, tekintetében, például a különleges ízesítéssel ellátott dohánytermékek esetében. Itt ugye bizonyos, jól meghatározott fogyasztói csoportokat veszünk ezzel célba, de ezek nem feltétlen fiatalok, tehát a kérdésem végső soron az lenne, hogy önök tényleg komolyan gondolják-e, hogy a fiatalok azok csak az ilyen vékony, slim feliratú cigarettákat ö, ö, fogyasztják, van ezeket alátámasztó statisztika? Judy Görling másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogyha csökkenne a dohányzás, ez káros az egészségre. Én is dohányos voltam, úgyhogy tudom, hogy nem egyszerű leszokni, de hogyha valaki egyszer e, leszokott, az új életet kezd. Úgyhogy teljes mértékben támogatom. A mai vita két e, két talán ellentmondó kérdést e, vetett fel bennem. Én a megfelelő döntést szeretném meghozni, és még mindig érdekel ez az e-cigaretta, e, és azt kérdezném, hogy a kanadai tapasztalatok milyenek az e-cigarettával kapcsolatban. És ez vajon hasznos lépése a leszokás felé vezető úton. Ezt még mindig nem értem. Ami a csomagolást illeti, illetve a, a, a csomagolás hamisítását, tulajdonképpen ezt én támogatom, hogy ne legyen vonzó a fiatalok számára, ne legyen reklám, stb. hogy a csomagolás fontos abban a szempontból, hogy a figyelmeztetéseket elhelyezzük, illetve nehézé tegyük a, a hamisítást, mert a hamisított cigaretták háromszor olyan egészségtelenek, mint a nem hamisított cigaretták. Elnök, kérem mindenki csak egy kérdést tegyen fel, mert nem fogjuk tudni meghallgatni a válaszokat. Chris Davis, és aztán Sophie, és aztán Kalhányt. gyors történelemlecke. Az Európai Bizottság egy évtizeden nyújtotta be ezt az eredeti javaslatot, e, akkor nem javasolták a képek elhelyezését, ez a parlament javasolta, aztán ezt a, visszament a bizottsághoz, a parlament elutasította, aztán támogatta mindenki, az összes e, e, frakció, és aztán a tagállamok bevezették, bevezették ezeket az egészségügyi figyelmeztetéseket. Az utolsó egyeztető egyeztető eljáráson az Európai Bizottság még mindig ellenezte a figyelmeztetések bevezetését, úgyhogy azt mondták, hogy a tagállamok bevezethetik, ha szeretnék. Így végül is aztán leszavaztuk a bizottságot közös erőfeszítéssel, és az akkori biztos azt mondta, hogy nagyon is üdvözli ezt a javaslatot. Nem baj. A kérdés a tapasztalatokat illeti. Én magam nagyon támogattam ezeket a figyelmeztetések elhelyezését, annak érdekében, hogy a fiatalok dohányozni kezdjenek. Az ipar képviselőitől azt hallottuk, hogy nincs arra vonatkozó tapasztalat vagy bizonyíték, hogy ezek a figyelmeztetések, ezek a figyelmeztetések hatásak lennének. A másik oldal azt mondja, hogy igenis, hogy hatásosak valaki tisztázná ezt? okolni azt, hogy... Merci, Monsieur Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, eh, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Nagyon fontosnak eh, tartom azt, hogy az Európai Unió egy ilyen típusú eh, szövegben bátor legyen. Bátor legyen, mert mindannyian tudjuk, és ön is elmondta, Évente 650 ezeren halnak meg, 100 millióan a világban, 50 millióan, akik nem dohányoznak, de passzív dohányosok, és halálesetet okoz, 50 ezer, 50 ezer halálesetet okoz ez évente. Eh, tehát ez tényleg itt az idő, hogy komolyan vegyük a dolgot. Az Európai eh, Unió legyen eh, legyen bátor, mert ezzel hitelességét javíthatja a közvélemény előtt. A, a fiatalok nagyon fontos, hogy ne dohányozzanak. Nekem négy gyerekem van, ebből kettő, kettő dohányzik. Sajnos én látom, amikor megyek a gyerekeket elhozni az iskolába, látom, hogy, hogy dohányoznak a gyerekek azért, mert, mert menők akarnak lenni. És látom, hogy nem elegendőek ezek a sokkoló figyelmeztetések a cigarettákon. Nagyon fontos elkerülni azt, hogy a gyerekek elkezdjenek dohányozni. Úgyhogy itt, itt az ideje, hogy cselekedjünk. Ami a leszokást illeti, el kellene gondolkodni a tapaszoknak az elterjesztésén, mert ez segíthet a leszokásban. Én is használtam Karenz Florenc. Nos, a felvilágosítás a dohányzás kérdésében fontos, úgyhogy a felvilágosítással kapcsolatban tenni felkérés az ipar képviselőjének. Ön fontos érvként hangoztatta, az illegális dohány csempészetet és dohányfogyasztást, stb. stb. Én nagyon is komoly hangvételű tanulmányokat olvastam, amelyek azt mondják, hogy az illegális dohányzás több mint 50%-ban az önök legális eh, eh, termelésére vezethető vissza. Például a semleges Szentpétervár vár nál az illegál, a legális termékek valahogy illegális útra lépnek. Tehát jó lenne, hogyha tisztáznánk ezt, hogyha az gyakorlatilag az illegális dohánytermékeket legálisan gyártják az önök gyáraiban, akkor mindenképpen ez arcú csapása az európai közigazgatás, közegészségügynek, ezt jól, ha tisztáznák. Köszönöm szépen, és még Kár Schlüter egy percben. Igen, David Hammond kérdezne. Azt mondta, hogy ö, tanácsot adott a kormányoknak, a kormányoknak. Az egyik aggodalma, a, ez a márka jelek megsértésével kapcsolatos milyen, milyen tanácsot adna nekünk, hogyan lehet ezeket a problémákat elkerülni? Köszönöm. A dohányipar képviselőjét meg szólították közvetlenül, úgyhogy először neki adnék szót, és aztán folytatjuk sorban. Köszönöm szépen, elnök úr. Florenc úr kérdése. Nagyon röviden. A csempészet az nagyon rossz nekünk. Az Európai Bizottsággal van egy, meg egy, egy egyezményünk, és ennek feltételei szerint a mi termékeinket, például, hogyha Olaszor, Oroszországban árusítják, és hogyha ezeket az Oroszországban árusított termékeket az Európai Unióban lefoglalják, a jövedéki adó ötszörösét fizetjük meg. Tehát nagyon-nagyon ö, egyetemű érdekünk fűződik ahhoz, hogy ezt megelőzzük. Minden típusú dohányterméknek, csempészett dohányterméknek az Európai Unióba való bejutása abszolút nem érdekünk. Tessék? Köszönöm szépen. Nos, röviden néhány pontra szeretnék kitérni, persze aztán a kollégáknak is hadnék eh, időt. Lize úr a passzív dohányzásról beszélt, és természetesen ez az a terület, eh, ahol eh, az iparág igazán megpróbálta eltorzítani az adatokat, Azonban számos országban vannak dohányfüstmentességre vonatkozó törvények, és, és oda kell figyelnünk arra, hogy ezek elterjedjenek a, a gyermekek védelme érdekében. Nem maga, nem a dohánytermék irányelvről van csak szó, hanem ezt a témát mindenképpen figyelembe kell kísérni. Ami az e-cigarettákat illeti, a, a kollégák ezt kommentálták, és azt mondják sokan, hogy ez segít a leszokásban. A nem nikotin termékeket a gyógyszertermékek kategóriájába sor, soroljuk. Az Egyesült Királyságban ez történik. Érdekes lesz, hogy az elkövetkezendő két tanulmánynak mi lesz az eredménye. Biztosítani kell azt, hogy aki nek erre szüksége van a leszokáshoz, az megkapja, de ne, mar, ne, ne dobják ezt piacra, és ne próbálják elterjeszteni fiatalok között például. Ami az elcigarettát illeti, nem gondoljuk, hogy ez a dohánytermék eh, alá kellene, hogy tartozzon. A WTO illetve WHO több tanulmányt indít a témában. Az, a, van egy tapasztalat, bizonyíték arra, hogy a hogy a fiatalok vonzóbbnak tartják a vékony cigarettát. Igen, ez így van, a fiatal lányok például. Um, ezt eh, bizony eh, vonzónak tartják, nagyon tetszik nekik a szép csomagolás, tetszik nekik az, hogy virágos a csomagolás, még maga a cigaretta és virág mintás, eh, úgyhogy ezt szeretnénk teljes mértékben kivonni a forgalomból. A vég utolsó pont pedig valaki említette a, azt, hogy a hamis, hamisított cigaretták károsabbak, a, egy, át, egy normál cigarettában 70 karciogén anyag van, és valószínűleg a hamisított cigaretta nem okoz gyorsabban halált, vagy gyorsabb halált, mint a nem hamisított cigaretta. Tessék. Megpróbálok válaszolni a felvetésekre. A passzív dohányzásról felhívás nagyon fontos az, hogy a közvéleményt informáljuk, és nagyon nagyok a kihívások ezen a területen. Több mint nagyon sok betegség köthető ugyanis ehhez, és ugye a legfontosabb hatások azok pont a másodlagos dohányzásból, vagy a passzív dohányzásból erednek. kérdezték tőlem az e-cigarettákat, illetve a kanadai ö, rendszert. Nos, hát nálunk az elektronikus ö, cigarettákat nikotintartalommal betiltottuk. Ö, egy másik fajta, amelyben állítólag nincsen nikotin, egyre ö, divatosabb, de ezekben nincs nikotin. Mindenesetre egyenlően még nagyon elején tartunk ennek a folyamatnak, tehát nem tudok túl sokat mondani róla. Az én tapasztalatomban a csempészésnél a, az iparág gyakorlatilag ugyanazokat az érveket hangoztatja állandóan. Azt mondják, hogy növekedni fog a csempészet cigaretták mennyisége, amennyiben, betiltja, amennyiben kötelezővé teszik ezeket a képi figyelmeztetéseket. Hát nekem erre semmiféle alátámasztó adatom nincsen, sőt, nem gondolom, hogy ez így lenne. Egy másik fontos téma az az, hogy hiteles és a közvélemény számára is hozzáférhető adatokra, illetve tudományos vizsgálatokra van szükség. Volt egy kérdés azzal kapcsolatban, amit a figyelmeztetések hatékonyságával kapcsolatban mondtunk. Én, amire ma utaltam, azt mind ö, ö, tudományos szaklapokban megjelent bizonyított ö, vizsgálatok alapján mondtam. Az, az ellenlábason pedig semmiféle tudományosan alátámasztott adatokkal nem tudott szolgálni három kérdésről szeretnék beszélni. Az egyik a hamisítás. Most hát ebben a mostani javaslatban van egy biztonsági vetület. Én azt szeretném javasolni, hogy legyen egyfajta nem látható biztonsági filter is, annak érdekében, hogy megnehezítsük a hamisítást. Aztán a második gondolat, a egészségügyi figyelem felkeltés Belgiumban 2007-ben megjelentek ezek a figyelmeztetések, tízezer ember bevonásával ö, végeztünk egy kísérletet, és ebből az derült ki, hogy 97-ben 30 százalék, 2001-ben 29 százalék, 2004-ben 28 százalék, 2007-ben tovább csökkent ez az arány, és 2008-ig 3%-ot csökkent 4 év alatt a ö, dohányzók száma, tehát azért a belgiumi példa az megmutatja ennek a hatékonyságát. Aztán itt van még a GTI, ö, mennyire vesz részt a csempészetben. 2001-ből vannak adatok, illetve bizonyítékok erre vonatkozólag a GTI menedzsmentje nem volt hajlandó a teljes, tehát a cigarettacsempészettel szembe menni, Köszönöm szépen. azt asszony következik. Tekintettel arra, hogy az Európai Parlament két német képviselője tette fel a kérdést, németül válaszolnám meg. Először is Sommer asszony kérdését. A passzív dohányzásra keresett bizonyítékot. Megnyugtathatom, hogy nemzeti és nemzetközi szinten is számos bizonyíték van, ami a passzív dohányzásnak az egészségügyi kockázatait nagyon pontosan leírja és alátámasztja helytálló adatokkal szívesen rendelkezésükre bocsátom ezeket. Mi magunk is egy jelentést készítettünk ebben a kérdésben. A másik kérdés pedig az volt, hogy az elektromos cigarettával mi a helyzet. Mind a ketten kérdést tettek fel ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban azt mondanám el, hogy a német orvosok lapjában publikáltunk egy, egy, egy cikket, és ezt ilyen iskolás terméknek eh, neveztük, hiszen ahogy az iskolások pöfékelnek, olyan füstöt ereszt ki. Eh, ugyanakkor már csak abban a szempontból is problémás, mert nem tudjuk, hogy mi van benne. Nem egy kiérett, kiforrott termék, nincsenek minőségi sztenderdek, amelyeknek eh, ezeknek az alkalmazott termékeknek eleget kell tenniük százféle különböző utántöltött csomagot árulnak ezekhez, egyben ezek hasonlítanak egymásra, nikotin tartalmaznak, bizonyos esetekben vállalhatatlanul magas koncentrációban. Most képzeljenek el egy szabad fogyasztói palacot, piacot, ahol mindenki összekeverheti a konyhában a maga kis nikotinos üvegét, és aztán kimegy valaki más a konyhába, eh, és azt gondolja, hogy ez egy élelmiszer. Tehát a nikotin az, az egy méreg, ami öl. Úgyhogy eh, azok a megjelenési formák, eh, amelyeket eddig az elektromos cigarettagyártók alkalmaztak, azok nagyon veszélyesek. Ami az egészségügyi kockázatokat illeti, itt, itt rövidtávú légúti irritációhoz vezethetnek ezek a termékek, ezzel maguk a gyártók is számolnak és beszámolnak erről, de azt is látni kell, hogy hogyha túl sokat szívják az elektromos cigarettát a fogyasztók, az, a probléma, hogyha már nem tudják kontrollálni, hogy mennyit pöfékelnek, akkor ugye túltelítődik a szervezetük, és összeomláshoz vezethet nikotin mérgezéssel. Köszönöm szépen. Abba kell, hogy hagyjuk, mert a csak mindjárt elhagynak minket. Zárásképpen az előadónknak, Linda meg Evelnek adom meg a szót egy összefoglalás erejéig, és a téma zárására. Köszönöm szépen, nem fogok sokat beszélni, mert nagyon sok minden elhangzott. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, köszönöm, hogy itt volt, mindent lejegyeztem, nagyon sok kérdés felmerült. egymásnak ellentmondó bizonyítékok, amelyen majd a képviselők az elkövetkezendő pár hétben gondolkodhatnak. Kérem, tájékoztassanak bennünket, hogy mikor eh, kerül sor azokra az rendezvényekre, amelyeket említettek, szívesen elmegyünk eh, és meghallgatjuk. Igen, az aggodalmaikat eh, meghallgattuk, azt az iparágnak mondom az egyezménnyel kapcsolatban, de meghallgattuk, a, meghallgattam a kollégák hozzászólásait is, ezeket is figyelemmel kísértem, követtem. Biztos vagyok benne, hogy mindenki olyan törvényt szeretne elfogadni, amely a közegészségügy javára válik, és a fiatalokat eltéríti a dohányzástól. Várom a további együttműködést, és biztos vagyok benne, hogy nagyon termékeny időszak van előttünk. Van még elég időnk ahhoz, hogy egy teljes körű parlamenti döntéshozási folyamatban elfogadjuk ezt az irányelvet. Köszönöm szépen, és köszönetet mondok valamennyi E, mai vita résztvevőnek és a szakértőknek, akik lehetővé tették számunkra, hogy a kérdésünket feltegyük, illetőleg megadták rá a válaszokat, ezek nagyon hasznosak voltak, nagyon e, támogatták a munkánkat. A mi feladatunk most abban áll, hogy e, a, ezt a jogalkotási feladatot a parlament is elvégezze, és ma a tanács részéről képviseletében a miniszter is világos nyilatkozatot tett, hogy legkésőbb az európai parlamenti választásokig szeretnék ezt a dossziét lezárni, és ez nyilván mérföldkő lesz az európai jogalkotásban. Erre a mérföldkőre szükség van. Fontos, hogy szigorú szabályaink legyenek, hogy az emberek ne szokjanak vissza, vagy ne szokjanak rá a dohányzásra. Ez a mi feladatunk úgy gondolom, hogy olyan előadónk van, aki meghallgat mindenkit, és képes lesz előrelépést hozni ebben az ügyben. Köszönöm szépen a itt létüket, és biztonságos hazautat, jó estét kívánok mindenkinek. Holnap 9.30-kor folytatjuk a munkát. A szavazással kezdünk majd rögtön.